Okay, Kedves kollégák, azt hiszem, hogy folytathatjuk az ülésünket, hogyha mindenki elfoglalja az ülését, a helyét, akkor az ülést folytathatjuk. Hol is tartunk? A Nemzetközi Kereskedelmi Központtól Arancsa González érkezett hozzánk ma aki végrehajtó ügyvezető igazgatója ennek a International Trade Center nevű szervezetnek. Ma a koordinátori ülésen beszéltünk egyébként arról, hogy mennyire fontos a gazdasági fejlesztés az fejlődő országokban, főként Afrikában, és természetesen a kereskedelmi megállapodások ról manapság sokat beszélünk, például az ipákról, vannak olyanok, amelyeket igen csak pozitívnak látnak. Az Aid for Trade, tehát segít a kereskedelmi lehetőségekért is egész jól működik sokszor, de sokszor vitatott. azt hiszem, hogy nagyon érdekes lesz Arancsa González ügyvezető igazgatót meghallgatni arról, hogy hogyan látja ezt a problémát, a biztonság hiánya, a bizonytalanság hogyan gátolja, a biztonsági problémák hogyan gátolják a Nemzetközi Kereskedelmi Központ munkáját. Köszönöm szépen, köszönöm a Fejlesztés Politikai Bizottságnak, hogy lehetőséget biztosít számomra, hogy megosszam önökkel a munkánkat, és hogy meghallgassam az önök javaslatait arra vonatkozóan, hogy hogyan tudunk ezen javítani. Az Európai Unió és tagállamai a International Trade Center, a Nemzetközi Kereskedelmi Központ munkájának a legnagyobb finanszírozói. Kicsit furcsa szervezet vagyunk mi, mert a alapvetően a, egy fele-fele összetételű szervezet vagyunk, ugyanúgy, mint ahogy az embernek van egy apja és az anyja, és csak most ez teljesen két különböző világból érkezik a két szülő. Nem csak a, szere, a szegénység csökkentés a célunk egyébként, hanem a mély szegénység teljesen megszüntetése. Félig azonban a, a VTO, az egyik szülünk a VTO, 50%-ban oda tartozunk, úgy érezzük, és ez a feladatunk, hogy a kereskedelem, a gazdasági fejlődés és a gazdaság fejlesztés egyik legfontosabb eszköze, és hosszú távon a szegénység csökkentés szempontjából is legjobb. Az egészségügy, az oktatás, az emberi jogok területén az eredményeink nem lesznek tartósak és fenntarthatóak, hogyha nincsenek működőképes erős gazdaságok ezek mögött, tehát ezekben az országokban tényleg tudnak élni ezekkel a jogaikkal. Tehát alapvetően a alján dolgozunk, a konfliktus utáni országokban, Fekete-Afrikában, illetve a kis sziget országokban, gondolok itt Sri Lankára, Afganisztára, Málira, Burkina Faso-ra, Madagaszkára, Fidzsire. Olyan országokról van szó tehát, ahol nagyon komoly feszültségek tapasztalhatóak, konfliktus, háborúk sújtotta országokról beszélünk, illetve azokról az országokról, itt van például Fiji, csak példaként, ahol most már három éve dolgozunk keményen azon, hogy segítsünk nekik az, abban, hogy, hogy diversifikálják a gazdaságukat, amikor a valaha látott legnagyobb hurrikán gyakorlatilag elsöpörte az országot, a piramis alján a gazdaság fejlesztés nagyon nehéz, ennyit elmondhatok, nagyon kockázatos is. Ez részben működik, részben pedig nem ezt el kell fogadni. olyan országokban is aktívak vagyunk, ahol, amelyek nem tartoznak feltétlenül a piramis alsó felébe, de ahol maga a lagos, lakosság igen szegény, vagy menekültek, még akkor is, hogyha például tegnap előtt még középosztályhoz tartoztak, ma már menekültek, ahol óriási a fiatal munkanélkülisége, illetve a, a nők gazdasági inaktivitása igen magas mit próbálunk a piramis alján tenni, annak érdekében, hogy segítsünk ezeknek az embereknek. Alapvetően három nagy fókuszterületünk van, három területre koncentrálunk. A mikro, kis és középvállalkozások. Ez az első. Egyszer régen ez nem volt igazán divatos, mostra azonban gazdaság szövetének, és ez a világ bármely részére igaz, tehát a gazdaság szövetének 95%-át adhatják a KKV-k. Ezekben az országban az informális ágazatban ez igaz, de a cégek száma tekintetben több mint 90%, a munkahelyek több mint 70%-át és a GDP több mint 50%-át ezek adják. segítenünk kell tehát a növekedésüket, hogy ez befogadóbb legyen, a KKV-kkal együttműködve ezt el is érhetjük, és ezt megtehetjük úgy is, hogy a KKV-k nemzetközi kereskedelemben való részvételét segítsük, hiszen ezzel a versenyképességük javul, és ez azért is fontos, mert így nagyobb fizetéseket tudnak fizetni. Tehát ez nem egy ördögi kör, hanem éppen egy, egy, egy, egy pozitív kör, amit, ami így újra bezárul. Lássuk, hogy mit jelent ez. Hát azt, hogy a versenyképességet javítjuk, ami pedig mit jelent, azt jelenti, hogy nagyobb hangsúlyt kell fektetni arra, hogy az értékláncok, beszállítási láncok részévé váljanak. Sokan ezt iparosításnak hívják. Mi igazából ezt a szót, ezt nem annyira kedveljük, mi inkább a hozzáadott értékről szeretünk beszélni in industrial products. Ipari termékekről beszélünk, vagy szolgáltatásokról, amely egyébként a gazdaság harmadát adja, de a mezőgazdaságban is. Alapvetően a legfontosabb, hogy itt hozzáadott értéket teremtsenek. Mi a második ilyen terület, amelyre koncentrálunk, ez a fenntarthatóság. Tehát nem elég, hogy a KKV-knak segítsünk bármi áron, nem nemzetközi kereskedelembe bekapcsolódni. Fontos, hogy ezt fenntartható módon tegyük, úgy tegyük, hogy olyan normáknak, szabványoknak, szabályoknak feleljenek meg, amely a világ többi részén teljesen normálisak, illetve a piac a harmadik terület a piacra jutásukat kell segíteni, tehát hitelhez és a fogyasztókhoz hogyan juthatnak hozzá, vagy közelebb. Úgy érezzük, hogy az Európai Unió külső befektetési tervének ez a legnagyobb erénye. Ez egy óriási lehetőség arra, hogy hitelt nyújtsunk, pénzügyi lehetőségeket bővítsünk a piramis azon alsó harmadában, ahol eddig nagyon kevés pénz jutott el. A következő nagyon fontos terület a nők gazdasági erejének, hatalmának, lehetőségeinek a megerősítése, szélesítése. Hogyha nőket a gazdaságban nem vonják be, akkor a gazdaság nem lesz versenyképes, nem lesz termelékeny. Ráadásul a szegénység csökkentés is lassabban foly, foly, megy majd, mert tudjuk, hogy egy férfi és egy nő teljesen másképp költ pénzt. Nem én mondom ezt, hogyha azt gondolják, hogy itt hazabeszélek. Az IMF tanulmányai mutatják azt, hogy a nők 90%-át a családjukra és a helyi közösségben költik el. A férfiak esetében ez csak 40 százalék, hogyha világ átlagát nézzük. Tehát a, mély szegénység megszüntetésének egyik kulcs egyik kulcseszköze az, hogy a nők kezébe gazdasági hatalmat adjunk, a gazdaságit. Persze az egészségügyben, az oktatásban, a politikában is szükség van a nők szerepének megerősítésére, de a gazdaságban elfoglalt szerepükről nem beszélünk eleget. Jellemzőben, jellemzően inkább az informális Eh, ágazatban dolgoznak a nők, és eh, eh, a KKV-kről pedig különösen igaz az, hogy a nemzetközi kereskedelemmel nem kapcsolódnak be. Fontos, hogy a kereskedelmi megállapodások tükrözzék ezt a női dimenziót is, ezért indítottuk be a She Trades kezdeményezést. Tervünk az, hogy egy 2020-ra, 2020-ra 1 millió nő piacra jutását segítjük. Are determinants for their participation. Azt hiszem, hogy a nemzetközi kereskedelembe való bevonásuk, a finanszírozáshoz jutás, a kereskedelem politiká, a közbeszerzés, sen keresztüli piacra jutás, illetve a magán szektort arra ösztönözni, hogy, hogy egy ilyen saját lencsén keresztül nézzék a beszerzéseiket. Nos, azt hiszem, hogy ez csak jó lehet. A nőknek gyakran nincsenek hálózataik, és ugyanúgy a nőkre fordított pénzek sem hálózatokban mozognak. Tehát kkv és nők, ez volt az első kettő, a harmadik pedig a, a piramis saján található menekült probléma, menekültek problémának megoldása. Egyre több menekült van világszerte, a nemzetközi közösség rövid távon gondolkozik alapvetően, hosszú távon a gazdaságba való reintegrálásukkal eddig nem foglalkoztak. Úgy érzem, hogy ez is a prioritásunk kell, hogy legyen, hogy valahogy piacra jussanak ezek a menekültek, hogy be, bevételi forrásuk legyen, így nem csak a saját helyzetüket tudjuk javítani, hanem a méltóságuk egy részét is, amit nyilván elkerülhetetlenül elveszítenek, amikor menekülté válnak. Hogyan segíthetnek önök mindebben? Nos, például úgy, hogy az Európai Unió fejlesztéspolitikája, és az Európai Unió a fejlesztéspolitika legnagyobb szereplője bármilyen szempontból is nézzük, az Európai Unió a legnagyobb szereplője ennek. Jobban oda kell fegyelni mindenben a gazdaság fejlesztésre, gazdaság fejlődésére. Tehát az Európai Unió fejlesztéspolitikai lábnyomának nagyobbnak kell lennie ezen a téren. Uh, a kereskedelem politika és a fejlesztéspolitika koherenciáját is biztosítani kell a fejlesztés politikára kell reorientálni a kereskedelmi megállapodásokat, a sdg a fenntartható fejlesztés politikai vagy fejlesztési célok elérését is kell, hogy szolgálják -e ezek. Ugye az ENSZ-ről ne feledkezzünk el. Az EU hogyan kívánja ezeket végrehajtani, átütetni a gyakorlatban. Ba. Ezt még eddig nem tudjuk, nem látjuk. Alapvetően a mi részünkről, a mi oldalunkról így néznek ki a dolgok. Ennyit szerettem volna gondolatébresztőként elmondani, és még egyszer hadd köszönjem meg, hogy ennyire segítik, ennyiben segítik a az ITC munkáját. Köszönjük! Vannak-e kollégáknak kérdések? Nekem rögtön van egy-két kérdésem. A practical terms. Gyakorlatban mit tesz az International Trade Center, Nemzetközi Kereskedelmi Központ? Nagy programokról beszélünk, nagy szavak hangzottak el, így segítünk a nőknek, úgy segítünk a nőknek, de a partnerországot hogyan vizsgálják, választják ki, vagy ők fordulnak önökhöz, konkrétan mit csinálnak maguk. How do you know where to work? Because... Hogyan végzik a munkájukat, hogy kell ezt elképzelni? Önök alapvetően a kereskedelemről vagy a nemzetköziségről szólnak. Nyilván nagyon sok olyan nő, akiről beszéltek, azok kis gazdák a helyben kereskedők, ebben részt vesznek, tehát inkább a helyi dimenzió, vagy a nemzetközi határon átnyúló dimenzió dominál önöknél, hogyha az utóbbi igaz, akkor dél-dél, dél-észak irányban kell ezt elképzelni, vagy egy kicsit mindegyikből. Tehát az önök munkáját hogyan kell elképzelni? Ez lenne a <clears throat> die. Köszönöm, hogy bemutatta a munkájukat. Sok alapelvet említett, amelyekben osztozunk, gondolom, hogy ebben nincsen vita. Olyan területeken dolgoznak, amelyek valamilyen módon konfliktusokhoz köthetők, mint például Afganisztánban, illetve átalakulóban levő országokban menekültek kapcsán, és azt az elvet, hogy a versenyképességet és az iparosodást támogatni kell, ezt csak annyiban tudom támogatni, hogy a fenntarthatóság keretein belül. De valahogy hiányzanak nekem a beszámolójából a konkrét példák. Én felvetnék egy konkrétumot, említette a menekülteket. Ott voltam Libanonban egy tényfeltáró misszión, és láttam, láttuk, hogy hogyan próbálnak segíteni a nőkön, hogyan tervezik a nők reintegrációját a menekült státuszból. Például hogyan foglalkoznak ugyanezzel a kérdéssel Libanonban? Azt is mondta, hogy vissza kell adni az embereknek a méltóságát. Milyen irányelve, konkrét szabályok vezérlik az önök munkáját? Van-e konkrét munkaprogramjuk, amelyben konkrétan leírják céljaikat és követik a megvalósítást? Ezek érdekelnének. Először talán ezekre a kérdésekre válaszolhatna, és utána, hogyha van még több kérdés, akkor meghallgatjuk az utolsóra. Válaszolnék először a konkrét példákra, ez a legfontosabb kétféle projekt van, az egyik a terepprojektek, egyes projekt Dadabban, egy menekülttáborban, térségben zajlik, Észak-Kenyában, a szomáliai népesség több mint 30 éve itt él. Itt Dadában nagyon sok mindent teszteltünk. Sok fiatalt képeztünk ki, és szakképzést is nyújtottunk férfiaknak, nőknek, de kiderült, hogy ha a szakképzésből nem lesz valós jövedelmet adó munka, akkor nagyon valószínűtlen, hogy Dadabot elhagyhatják ezek az emberek, vagy az ENSZ, vagy civil szervezetek támogatásától függetlenedni tudnak. Vagyis először megpróbáltuk megérteni, hogy milyen készségek léteznek Dadaban. Ezt egy civil szervezettel, a Norvég menekült tanácsal együtt tettük meg, ez Dadabban működik, pontosan tudják, hogy hogyan kell egy menekült táborban dolgozni, és hogy őszinte legyek, ebben jobbak, mint mi. <clears throat> és a mikrovállalkozókat és a piacra tudja segíteni. Közösen dolgozunk, tehát ezen ők szakképzést nyújtanak fiataloknak, nőknek, férfiaknak, Dadabban, informatikai képzésről van szó, és találtunk egy cégcsoportot, akik megvásárolják azokat a szolgáltatásokat, amelyeket az illetők nyújtanak a dadábi táborban Milyen szolgáltatásokra gondolok? Például fotók tegelése, elektronikus irattározás, formatálás. Genfben az ENSZ-el kezdtük, vagyis, hogy ezeknek a fiataloknak megrendeléseket adtunk le, hogy meglássuk, működik-e, működik. Tehát most megpróbáljuk ezt egy valódi jövedelemszerző munkává lefordítani. A második lépés. Nem lehet csak a szomáliai, szomáliai Kenyában tartózkodó menekülteket segíteni, amikor Kenyában is nagyon sok a szegény ember. Libanonban is ugyanilyen problémákkal találkozunk, tehát az IT-be vállalkozók informatikai vállalkozók szervezetével dolgozunk együtt, hogy a Dadában zajló programot meg tudjuk valósítani Nairobi-ban fiatal vállalkozókkal is egy informatikai központban, amit IT-nak neveztek el nagyon fantáziadúsan. In Dadaab today can move out of Dadaab, can go back to Somalia because they és így a menekültek visszatérhetnek Szomáliába, mert van jövedelemszerző tevékenységük, munkahelyük, és ráadásul ez egy mobil tevékenység, ez Dadából, de otthonról is végezhetik Szomáliában ezt a munkát. Második példa a Karib térségben. Sok is sziget van itt, és az értékteremtéshez kis lehetőségek. Mindig van az teremtéshez lehetőség, de itt kevés a lehetőség. Hét szigeten dolgoztunk együtt a dió szektorban vállalkozásokra, ez egyébként az EU számára érdekes ágazat. Ez a projekt arról szól, hogy az exporttól elmozduljunk, ugye ez egy korlátozott jövedelem, mert ez nyersanyag, a, a kókusz termékek exportja felé az itt már van hozzáadott érték, mint a kókusz tej, vagy a kókuszolaj, kókusz szappan, stb. stb. Ehhez mire van szükség? Of lots of these small producers. They have Először is a versenyképességen kell dolgozni, a minőségi normáknak kell megfelelni, azért, hogy mondjuk itt az ember megvásárolja Brüsszelben ezt a kókusztejet, ehhez bizonyos minőségi normáknak meg kell felelni. Másodszor nagyobb szövetkezetekbe kell tömöríteni a termelőket, ebben segítünk nekik termelői szervezeteket alapítani. Harmadszor az befektetőkkel és a vevőkkel is összekötjük őket, hogy a befektetők az értékteremtést lehetővé tegyék ott az adott országban. Ezek példák arra, hogy az előbb említett példák hogyan valósulhatnak meg a terepen. Ezt a két példát választottam, de beszélhetünk a kakaóról Gánában, Ecuadorban, vagy a fűszerekről, Kasszában, a Fidzsi-szigeteken, vagy Leva, Etiópiában, stb. stb. Az elv mindig ugyanaz vagyis a termelőknek eh, kereskedelmi és piaci tudást nyújtunk, hogy megértsék, milyen piaci lehetőségeik vannak. Másodszor segítjük, hogy a versenyképességüket javítsák, eh, a minőséggel, a címkézéssel, csomagolással, stb. Harmadszor eh, az intézményeket is támogatjuk az országaikban, hogy az intézményeik nekik segíteni tudjanak. Amikor mi kilépünk, akkor maradjon ott valaki, aki támogathatja a munkájukat, illetve tovább folytathatja ezt a befektetést. Négy, befogadó és fenntartható módon kell ezt tenni, a fiatalokra, nőkre kell összpontosítani, a fenntartható fejlődése különösen a mezőgazdasági területen ötötször segítünk nekik, hogy a kereskedelem költségeit csökkentsék, egyszerűsítve az határon zajló eljárásokat. Nagyon sok minden történik a helyi regionális piacokon. Itt kezdődik minden, tehát nagyon fontos a határátlépés egyszerűsítésre 5, illetve 6. A regionális, illetve dél-dél kereskedelem lehetőségeinek kihasználása. Ha nézzük a kereskedelmet 30 évvel ezelőtt, a kereskedelem 70%-a északi országok között zajlott, 20% észak-dél irányú volt, és csak 10% dél-dél. Most elindultunk egy olyan irányba, ahol egyharmad az észak-észak, egyharmad az észak-dél, és egyharmad a dél-dél aránya. A nagy lehetőség tehát a déli piacok, déli piacokkal való összekötése jelen pillanatban. Éppen ezért az Európai Unió ki, partnerei, informatikai területen Kína, Törökország, stb. És így tudjuk a déli feleket, a déli piacokkal összekötni. Hogyan tesszük ezt? részben alulról, részben felülről építkezve, de nem dolgozunk olyan országokban, ahol a kormány nem áll készen a kereskedelemre, de azért jó hír, hogy a 99% számára világszerte érdekes a nemzetközi kereskedelem, hiszen lehetőségeket látnak az egyébként gyakran nagyon kismeretű gazdaságaikon túl. Egy kormányközi szervezetről van szó, fejlesztési partnerek Nokatavador, ez a neve ennek a szervezetnek. We, we, we are 52 years. 52 éves ez a szervezet. most már a Katavadort ismerik az emberek, és kérik is a segítségünket. Az export szervezettel is felvettük a kapcsolatot, illetve most a nemzetközi esítés a feladatunk, hiszen importról is szó van, nem csak exportról, és nem csak kereskedelemről, hanem beruházásokról is, és ez a négy dimenzió, export, import, ki és beirányuló beruházás az, amit segítenünk kell, hogyha elő akarjuk segíteni a piramis alján az gazdaságoknak a fejlődését, és pontosan ez a célunk. Egy plusz kérdésem volna nekem is. Az EU-n belül milyen fajta munkát végeznek? Említette, hogy jönnek szervezetek, és a segítségüket kérik EU programozással, vagy az Európai Bizottsággal is van-e kapcsolatuk. És emellett a szakbizottság mellett én az Európai Parlamentben a Fairtrade csoportnak is elnöke vagyok, a fenntartható méltányos kereskedelemért dolgozunk, ön is beszélt a fenntartható kereskedelemről. Milyen politikákban gondolkodnak? hiszen ön beszélt most az előbb a kokusztermelésről, a kokusztermelőkről, a karibi ö, szigeteken. És ők a Fairtrade piacon elsősorban a banán felé fordulnak, hanem egy így egy nis terméket tudtak létrehozni, és a nagy farmok jelentette versenyt is fel tudták venni. Venta úr. Bardzo krótko. Köszönöm szépen, elnök asszony. Röviden szólalnék meg. Ön a fejlesztési támogatások kapcsán mondta, hogy az Európai Unió a legnagyobb donor. A DEVE bizottságban nyilván támogatjuk ezeket a támogatási programokat, most a Brexit kapcsán is el kell gondolkodnunk ezek finanszírozásán. Ön szerint a kis és középméretű vállalkozásokba való befektetések kapcsán a Brexitnek milyen hatása lesz a fejlesztési programokra? So uh, we have Kiváló kapcsolataink vannak az európai intézményekkel, és sokféle módon működünk együtt a fejlesztési témákban. A fő tárgyaló partnerünk Brüsszelben a DG Development nyilvánvalóan, de a fejlesztési munkának sok területtel ki van adva az országoknak, decentralizált, ezért jó kapcsolatban állunk az egyes ország delegációkkal is, és amikor valahova utazom, függetlenül attól, hogy ki finanszírozza az adott fellépés programot, mindig meglátogatjuk a fő fejlesztési szereplőket, és az EU szinte mindenhol az egyik fő fejlesztési szereplő. Tehát két dimenziója vannak a dolognak. Van egy, és ez nem titok, olyan vonzata, hogy a DG Development-tel egyeztetünk, holnap fogok találkozni egyébként a főigazgatóval, tehát nem csak adhok módon működünk együtt, hanem közös stratégiát ö, alakítunk ki. Három területre érvényes ez most. A bizottsággal ezen a három területen remélünk hatást elérni. Tehát a bizottsággal való az együttműködés az egyik ilyen pillér. Sokáig szervezetlenek voltak ezek a kapcsolatok, most már ez rendezettebbé vált. Múlt hónapban is volt egy úgynevezett stratégiai párbeszédünk, és ezt rendszeresen megegyük. A fenntartható fejlődés számunkra is ez az ön mm, felkereskedelemmel kapcsolatos kérdésével függ össze. A fenntartható szóra nagy hangsúlyt helyezünk. Van is egy Trade for Sustainable Development című programunk, ami NGO-kkal működik együtt, magánvállalkozásokkal, és olyan programokat futtat, amelyek fenntarthatóan támogatják a termék elhelyezést világszerte. Nemzetközi szervezetekkel is együttműködünk annyiban, hogy a fenntarthatósági kritériumokat közösen határozzuk meg, az önkéntes fenntarthatóság, az etikus, a, az organikusan előállított, a fair trade, de továbbított termékek fogalmait együttesen alkotjuk meg. Célunk pedig az, hogy a kis és középméretű vállalkozások, a mikrovállalkozók meg tudjanak felelni ezeknek az önkéntes normáknak, önkéntesen vállalt normáknak, és e, ebben segítjük őket. Ezért nem csak a DG development hanem a DG Trade-del is együttműködünk, hiszen a DG Trade-nek is van e, ezügyben kompetenciája, ugye a Fair Trade vonatkozásában mindenképpen. Ami a Brexit hatásait, érem, még, még befejezem az előző témát, véglegesítettük azt a jelentést, amely az EU piacát, a Fairtrade piacát határolja körül, ahogy tudjuk, hogy mekkora ez a piac, hogy működik. Ennek megértése nélkül nem tudjuk okosan támogatni a KKV-ket és adni a KKV-knek privilegizált partnerségi kapcsolatokat, lehetőségeket. Ugye a Karib tengeri banán exportok kapcsán erről már beszéltünk. Nos, a Brexit hatásairól rövid távon instabilitás várható, mert hát nem, nem látjuk, hogy mit zajlik pontosan, és nyilván ö, aggodalmak is vannak sokakban. Részben a kereskedelmi miniszter egy hónappal ezelőtt Genfben megpróbálta megnyugtatni a kedélyeket, és azt mondta, hogy az Egyesült Királyság kereskedelmi szerződései mind érvényben maradnak, betartják őket, akkor is, hogyha kilépne az Egyesült Királyság az Európai Unióból is, ezek nem lesznek soha rosszabbak, mint a WTO feltételei. Tehát ezzel egy kicsit megnyugtatta a piacokat, hiszen nagyon sok ország függ az egyes Királyság piacától, illetve a brit Európaiba irányuló exportjaitól, és az angol kormány elkötelezte magát amellett is, hogy a költségvetésének egy konkrét százalékát továbbra is fejlesztési támogatásra fordítja majd, de még nagyobb dilemma az, hogy az Egyesült Királyság és az EU kapcsolatai hogyan alakulnak. És erre egyelőre nincs válasz, és persze ez is érinti közvetetten a fejlődő országokat, hiszen a történelmi, kereskedelmi partnerei között ezeknek az országoknak, ugye ott vannak az európai országok, az Egyesült Királyság és az EU országai egyaránt, és a köztük nincs béke, vagy pláne ellentét, akkor ez rájuk is hat. Köszönöm szépen. Nem látok több jelentkezést, kivéve Kárhunen urat, aki a DigiDefco-tól jött hozzánk. Kérdezem, hogy kíván -e valamit elmondani ugyanebben a témában, és esetleg leírható-e ezek, ezen gondolatok közül némelyik. Köszönöm a lehetőséget. A VTO és az ENSZ közös mandátuma kapcsán az ITC nagyon megbecsült posztot vívott ki magának, és megerősíthetem, hogy nagyon jó kapcsolatunk az ITC-vel a bizottság és az ITC régóta hatékonyan működik együtt, helyi, regionális, globális projektek kapcsán egyaránt, és ahogy González kolléga is elmondta, mi vagyunk az ITC legnagyobb támogatói, nagyon sok konkrét projektet sorolhatnék, amelyeket közösen végeztünk és végzünk, de ehelyett inkább a 2030-on túli kihívásokkal foglalkoznék röviden, hogy az ITC és a bizottság miben egyezett meg ezen évek tekintetében. Tovább akarjuk erősíteni a szinergiákat a két szervezet között, és a González asszony által is említett területek számunkra is kiemelkedő jelentőségűek. Ugye a, az értékteremtési láncok, a project design, a több konkrét hatás elérése, a kísérleti projektek, a kis és középméretű vállalkozások piacokhoz való hozzáférésének segítése, a szabályozás, illetve annak egyszerűsítése, és a külső beruházási terv is ilyen témák, és a fiatalokra, a nőkre, az ő helyzetbe hozásukra is mi is odafigyelünk. Tényleg holnap fogunk találkozni, nagy várakozással nézünk elébe, és ezeken a területeken az amúgy is már jó együttműködésünket szeretnénk holnap megerősíteni. Köszönöm. Kíván még mondani valamit, hölgyem? Köszönöm akkor, hogy eljött hozzánk, és betekintést adott nekünk a szervezet működésébe, hogy mit, milyen munkát végeznek, hogyan végzik azt, milyen kapcsolattartási stratégiáik van a vállalkozásokkal, az egyénekkel. Köszönöm szépen, tehát, hogy elfáradt hozzánk. So, colleagues, we'll just wait two minutes while we change the headings on the tables here. The European Commission, I can see they've just come. We're going to invite the... the... Érkezett közben az Európai Bizottság részéről is megérkeztek a fontos vendégeink. We, in our committee we always have the speakers up here, so people can see them rather than turning... A vendégek mindig itt ülnek, hogy mindenki láthassa őket nekem forgolódni, ezért kérem a Európai Bizottság két képviselőit, aztán majd az Oxfam től érkezett vendégeket később. Yeah.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 Okay, colleagues, thank you for being patient because we wanted to make sure that our speakers were all here. We're on item 14 now, the European External Investment Plan. Tehát, nagyon fontos jogszabálycsomagról van szó. Európai külső beruházási terv a 19-es napi rendi pontnál tartunk egyébként, az DG DevCo részéről. Jéker. Jáger, Jéger, Jáger, na tessék, Jáger főigazgató helyettes asszony van itt a DigiDevCo-tól, hiszen ők az illetékes főigazgatóság. Katarina Maltenova a Digineer-től pedig helyettesként érkezett meghívott vendégként már csak azért is, mert a részben az ő felelősségi területükhez tartozik ez. Nyilván Juncker úrra emlékeznek, amikor a State of the Union Address-ben szeptemberben bejelentette ezt. Alapvetően a célja az európai külső beruházási tervnek az, hogy a fenntartható magánbefektetéseket Afrikában, illetve a szomszédos országokban elősegítsük, hiszen ezzel a migráció egyik kiváltó okát szüntethetjük meg. Egy így az egyik jogszabály az Európai Fenntartható Fejlesztési Alapot hozná létre, a mi szakbizottságunk az illetékesebben. Két további dosszé is van ebben a csomagban, amelyek az Európai Beruházási Bank szerepével foglalkoznak, és közben meg is érkezett az Európai Beruházási Bank képviselője, mint ebben is mutatom other files where the EIB is in the lead, DG. A másik két dosszié ügyében a költségvetési eh, bizottság illetékes. On the European Fund for Sustainable Development. The Commission planned a budget of 3.35 billion euros between now and 2020, and we're going to hear from. A kollégák pedig majd beszámolnak arról, hogy ez a pénz honnan jön majd és mire használják majd két részben fogják ezt. Először az Európai Bizottság felvezeti magát a tervet, a csomagot. Szakpolitikai hátterét szeretnénk ennek érteni és látni. Nyilván ennek a technikai részleteiről is beszélünk majd. Tudjuk, hogy ez, ennek a szakpolitikai háttere mennyire nehéz. Jön Gilavics, aki az e, e, brüsszeli irodavezetője, e, és itt van, illetve az Oxfam e, e, helyi irodavezetője is itt van. Az Európai Beruházási Bank az egyik főszereplője ennek, Tudjuk, hogy a fejlesztés politikában egyre nagyobb szerepet eh, vállalnak, tehát majd az EIB-t hallgatjuk meg, aztán pedig az Oxfam-et arról, hogy a civil szervezetek hogyan látják mindezt. Nem is húzom tovább az időt, hanem rögtön Jéger, illetve hát megállapítottuk az előbb, hogy Jáger, Marietta Jáger asszonyt fogjuk meghallgatni. Aki a DigiDevCo szemszögéből fog beszélni, kérem a másik mikrofont használja. Köszönöm szépen, elnök asszony. I would uh, first of all uh, like to... Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani önnek és az Európai Parlament Deve Szakbizottságának, hogy meghívtak bennünket ide, és a, a külső beruházási tervről beszélhetünk. Azt hiszem, hogy tudjuk, hogy ez mennyire fontos. Az Európai Tanács, és itt követően Juncker úr az szeptemberi plenáris ülésen jelentette ezt be, és a Pozsonyban egyébként ezt üdvözölték az állam és kormányfők. Ez a külső beruházási terv egy integrált, koherens, hosszú távú megközelítést próbál adni, ezt hangsúlyoznám, ahhoz, hogy a az intelligens és fenntartható befektetéseket növeljük, amelyek a munkahelyteremtésben és a növekedésben, gazdasági élinkítésben nagyon fontos szerepet játszanak, hiszen a legveszélyeztetettebb országokban itt tudjuk a helyi viszonyokat javítani, ahol a kényszer kitelepülések, illetve az egyéb konfliktusok nagyon komoly problémákat okoznak. Az Addis Abebai pénzügyi napirend, a COPS 21 és így tovább, és így tovább, ezek mind olyan célok, amelyeknek a megvalósulását is szem előtt kell tartani. A hagyományos, visszanemtérítendő támogatásokkal nem lehet a fenntartható fejlődés céljait biztosítani. Ezt ki kell, hogy egészítsék más eszközök annak érdekében, hogy a legjobban kihasználjuk a viszonylag szűkös mértékben rendelkezésre álló eh, közpénzeket. Ezzel a beruházási tervvel példát mutathat az Európai Unió a tekintetben, hogy hogyan lehet hatékony a partnerséget eh, létrehozni, mint a hagyományos fejlesztéspolitikai segélyezés. Ez, hölgyeim és uraim, a fejlesztéspolitikáról szól. Alapvetően mobilizálja, mozgósítja a magánbefektetéseket a gazdasági és rend, és, és szerkezetváltást elősegítve. Ezek javulása, az egész üzleti környezet javulása ugyanis elengedhetetlen ahhoz, hogy hosszú távon is fenntartható legyen a gazdasági fejlődése nélkül, a beruházások hatása rövid, úgymond kérész életű lenne csak. Ez nem csak egy nagyon technikai, szakmai jogszabályt fogunk letenni az asztalra, vagy fekszik önök előtt az asztalon, de számunkra ez ennél sokkal több. Alapvetően a magánbefektetőket próbáljuk megnyerni arra, hogy a megfizethető, stabil finanszírozási forrásokat találjunk annak érdekében, hogy ezen beruházásokkal választ adjunk az óriási gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi kívásokra különös tekintettel a szociális és, és gazdasági infrastruktúra, a KKV-kat és a nőket célzó kezdeményezéseket. A terv várakozások szerint összesen akár 44 milliárd nyi beruházást mozgósíthat, ugye ennek a, az induló tőkeje 3,3 milliárd Európai Uniós pénz lesz. Alapvetően ez lesz, tehát Katalin majd elmeséli, hogy mi a három pillére ennek. Az Európai Fentartató Fejlődési Alap, financing package implemented through the new regional investment platform a regionális beruházási platform segítségével természetesen, illetve az a garancia és a blending facility, amelyet már mindannyian jól ismernek, amely az európai beruházási terv alapját is képezi. Ez ugye egy 50 milliárdos kerettel induló, sokkal több pénzt mozgósító. A blending, tehát a különböző finanszírozási források egyesítése, ez nem a magáncégek szubvencionálása, hiszen az eddigi projekteknek több mint az 50% az állami szektorba került. Egy második technikai pillérbe tartozó segítségnyújtás is kiegészíti mindezt. majd Katalin ezt bővebben elmondja. Annyit elmondanék, hogy számunkra nagyon fontos a harmadik pillér, ami pedig általában az üzleti környezet javítása, a reformok és a gazdasági gazdasági irányítás javításán keresztül. A három pillér szoros kapcsolat elengedhetetlen ahhoz, hogy egy holisztikus megközelítéssel stimuláljuk az ez irányú beruházásokat. A harmadik pillért illetően örülök annak, hogy az Oxfam is itt van a körünkben. A hosszú tárgyalások és konzultációk során természetesen kikértük a civil társadalom véleményét. Augusztus 28-án elmondhatták, hogy ez a harmadik pillér a strukturális párbeszédet segíti, nem csak ország szinten, nem csak a kormányzat és a magánszektor között, hanem főként a civil szervezetekkel, mert meggyőződésünk, hogy a civil szervezeteknek milyen fontos feladata van főként ország szinten. Az Európai Bizottság részéről elmondhatom, hogy teljes mértékben egyetértünk azon aggodalmaiakkal, miszerint nagyon szigorú szociális, környezetvédelmi és emberjogi normákat kell megállapítani, például a földhöz kapcsolódó jogok, tekintetében e, ezeket szigorúan kell vennünk a beruházási terv megvásítása során. Higgyék el, csak a szociálisan és környezetvédelmileg fenntartható projektekkel fogunk foglalkozni. Két dolgot hadd villancsak fel, majd Katarina bővővel elmondja részleteket. Az irányítási struktúra tervek szerint az EU Blending Facility-n alapulna, ahogy ezt az európai platform is segíti, éppen azért, hogy az újabb struktúrákat ne kell létrehozni. A bizottság javaslata szerint az Európai Parlament a stratégiai tanács munkájában eh, részt vehet, és Éppen ezért nagyon fontos, hogy a releváns pénzügyi intézmények mind részt vegyenek ebben. A régi jó barátunk Mikkel is itt van közöttünk, aminek külön örülök. Örülök annak is, hogy az ilyen különböző forrás, finanszírozási forrásokat ötvöző modell keretében az Európai Beruházási Bank szakmai tanácsadással segíti majd a munkánkat, és tovább, és természetesen kulcsfontosságú szerepe lesz a végrehajtásban is. Zárásképpen, tisztelt képviselők, annyit hadd mondjak el még, hogy a, az IFS ben megvalósuló ilyen tevékenységek oda képesek kell, hogy legyenek. A jelenlegi szabályok szerint a kettes annex az ODA, tehát a tengeren túli fejlesztéspolitikai támogatásokra vonatkozó szabályok itt is vonatkoznak majd, tehát ezzel kapcsolatos aggodalomra nincsen ok. Az elmúlt hetekben a tanács már elkezdte vizsgálni, alaposan elemezni ezeket a javaslatokat. Örömmel számolok be arról, hogy a javaslatokat igen pozitívan fogadták. Ez köszönhető annak, hogy az Európai Bizottság technikai, szakmai szemináriumokat szervezett, ezek már el is indultak, és ezek során természetesen a még esetleg felmerülő aggodalmakat be tudjuk építeni. Reméljük, hogy ezen fontos kezdeményezés, illetve az egész csomagban szereplő jogi eszközök elfogadására minél hamarabb sor kerülhet. Katarinának adnám majd meg a szót, az elnök mondja, aki esetleg kísérkezett volna, a DG Near igazgatóhelyettesét tiszteltjük Katarinában. Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim! Üdvözlöm az Európai Parlament képviselőit, úgy gondoljuk, hogy ez a kezdeményezés, amelynek célja, hogy a külső beruházási tervet bemutassuk, nagyon is időszerű és nagyon fontos kezdeményezés. A célja, hogy a fejlesztési segélyek minden euróját mozgósítani tudjuk, illetve az európai költségvetési finanszírozást, amely az afrikai kontinensre irányul, illetve a szomszédságpolitikában résztvevő országokba. Mint önök is tudják, a júniusi közleményben, amely megindította ezt a folyamatot, az EIP eh, e kidolgozására irányulóan nagy hangsúlyt kaptak eh, a migráció okainak eh, kutatására vonatkozó erőfeszítések, és ahogyan Marietta is elmondta, a külső beruházási terv alapvetően egy fejlesztési célú kezdeményezés. Három pillérből áll. Ezek egymáshoz szorosan kapcsolódnak és érintik egymást. Az első a beruházás, a második a technikai segítségnyújtás, a harmadik pedig a beruházási környezet és szélesebb szakpolitikai környezet, hiszen mindenki felismeri, hogy olyan környezet nélkül, amely elősegíti a beruházásokat, nagyon sok pénzügyi erőforrás elszivárog. Ami az első pillért illeti, az európai fenntartható fejlesztési alap ennek két fontos eleme van, ahogyan Mariette is említette. Az első az új garanciaeszköz, amelynek a célja, hogy tovább lépjen azon, hogy mozgósítsa a, az erőforrásokat. Ez egyébként a második pillér inkább, vagyis az új beruházási platformok, amelyek a szomszédsági politikában, Afrikában érvényesülnek, vagyis az elmúlt években sikerült támogatási forrásokat mozgósítanunk, de ezen túllépve a magánszektort is próbáljuk mozgósítani, hogy, hogy fektessen a fejlesztésben, és hogy eloszlassak néhány kétséget itt most nem arról van szó, hogy ezt a pénzt a magánszektor kapja, az európai magánszektor önmagában. Ezek fejlesztési pénzek, amelyeket aztán eh, a partnereinken keresztül, elsősorban az Európai Beruházási Bankon és más fejlesztési bankokon és intézményeken keresztül fogunk eljutatni a, cél, a címzettekhez, a magán szektorral együttesen, az, hogy a léc hol is van, eléggé magasan, nagyon erősek a garanciák a rendszerben. Így azt mondhatjuk meggyőződéssel, hogy mind a környezetén, mind a szociális garanciák nagyon is átgondoltak. Ez tehát az első dolog és úgy gondolom, hogy a pénteki szeminárium, amiről Marietta is beszélt, nagyon hasznos lesz, legalábbis abban, hogy részletesen megismerhetjük a garancia működését, ami a jogszabálykotási javaslatokat illeti, A beruházási terv persze ennél szélesebb körül a jogszabályalkotási része egy viszonylag szűk ablakot képez, és ez az új garanciáról szól. A blending eszköz, ami 20%-os garanciát jelent, 80% a blending beruházási platformok része. Ezeket újra kell orientálni, és olyan platformot kell belőlük létrehozni, amely federálja a munkánkat a partnereinkkel. Amikor partnerekről beszélek, az Európai Beruházási Bankra gondolok, egyéb nemzeti fejlesztési bankokra és más nemzetközi pénzügyi szervezetekre, amelyek az érintett országokban aktívan működnek, amelyeket megcéloz a beruházási terv. Van egy operatív testület, amely irányítja ezt a munkát, és egy, van egy rendszerünk, ami már működésbe állt, illetve a célterületeken a migráció alapjaival, okaival foglalkozunk, de nagyon robusztus a történetünk, vagy az sok mindent fel tudunk már mutatni a bizottsággal való együttműködésben, illetve az Európai Külügyi Szolgálattal együttműködésben és partnereinkkel ezen projektek keretében. Ez a két olyan összetevő, amely összesen egy együttesen alkotja az első pillért, második pillér. Ez a technikai segítségnyújtás, ez olyas valami, amit bizonyára mindenki ismer, aki részt vesz a fejlesztési munkában, vagyis két dolgot kell itt elképzelni. Először is a projektfejlesztés támogatása gyenge környezetekben, illetve a szakpolitikai munkának a támogatása olyan politikák kifejlesztésére, amelyek működőképessé teszik a beruházásokat. Nagy illúzió, hogy egy ilyen nagy, robusztus masinériát működtetni tudjunk. A harmadik pillér. The environment beruházási környezet és szélesebb beruházási környezet. Ami a beruházási klímát illeti, az engedélyek, az, üz, az vállalkozások megkezdése, stb. stb. Szélesebb körben a szakpolitikai környezet jelenti az, a költségvetési környezetet, az adószabályokat, kormány munkája, korrupció ellenes fellépések, és ezek alkotják azt a szakpolitikai környezetet, amelyen belül a vállalkozások sikerrel működhetnek. Ezt a területet támogatja a technikai szerző támogatás, illetve a, a működőképes projektek kifejlesztése, amelyeket az első pillérben lehet finanszírozni. Egy kicsit az kormányzásról is szeretnék beszélni. És most folyamatban van ez az eljárás, amikor a végső simítások történnek az irányítási szerkezeten, lesz egy stratégiai testület, amely áttekinti az EFSD munkáját, tehát az 1-es, 2-es, 3-as pillérek egészét, aztán lesz ennek egy titkársága, illetve a beruházási platformok felügyeletét a működési testület jár, látja el. Két operatív testület lesz, hiszen két különböző földrajzi térségről van szó. Egyrészt az afrikai térségről, az újra orientált afrikai beruházási facilitásról, illetve a szomszédségi, szomszédsági beruházási eszközről, amely tartalmazza a garanciát, és különböző földrajzi térségekben két különböző ország halmazzal dolgozunk. Lesz azonban egy titkárság, ami egységesíti ezt a munkát, egy stratégiai testülettel megtámogatva, amely a koherenciáért felelős, már ami az egész rendszert illeti. Ami a finanszírozást illeti, az EFSD 3,35 milliárd euróból működik, ezután van egy másfél milliárd eurós garancia, és ez tartalmaz 750 milliót, amely az európai költségvetésből származik, az Európai Unió költségvetéséből. Ehhez jön hozzá egy függő kötelezettség 50 százalékos, vagyis a 750 millió hozzáadásával másfél milliót ad mindez ki. Reméljük, hogy hogy a tagállamok hozzárulnak ehhez az erőfeszítéshez, hiszen ahhoz, hogy el tudjuk érni azt, amiről Juncker elnök is beszélt az unióvezetét elemző beszédében, vagyis hogy 62 milliárd eurót fordítsunk a fejlesztésre, ehhez a tagállamok erőfeszítésére is szükség van. Sok a kihívás Európában, ezért ez még nagyobb nehézséget jelent. A tagállamok tehát két módon léphetnek be, illetve így lehet könnyebb számukra a belépés. Az egyik módja annak, hogy nem arra kérik őket, hogy hozzájáruljanak az költségekhez, hanem egy garanciával, amit csak egy százalékos mérték, másodszor pedig a hozzájárulás vagy a garancia nem számítana bele a stabilitási és növekedési a paktum szerinti számításokba, vagy defici, költségvetési hiányba. Tehát ezek az ösztöntők a tagállamok számára a hozzájáruláshoz, végül pedig és ez egyébként egy szélesebb körű erőfeszítésnek része. Az elején elnök asszony már beszélt erről. A Költségvetési Bizottságban jelen pillanatban tárgyalnak az Európai Beruházási Bank külső hitelezési mandátumáról, ami jelentős összegeket tesz ki, és a beruházási tervnek és a stratégiai testületnek az is feladata, hogy a júniusi tanács döntései nyomán a következetességről és a folyamatosságról, folytonosságról is egyeztessenek. Köszönöm szépen. Thank you very much. I've seen got one or two colleagues asking. Köszönöm szépen. Akkor hármasával meghallgatjuk most a képviselőtársaim gondolatait, és megpróbáljuk megérteni, hogy mi is zajlik itt. Jelentkezenek még, eddig két jelentkezőnk van. Közben is lehet jelentkezni, aztán majd meglátjuk, hogy mennyire lesz idő. Tehát a külső ö, fenntartható fejlődési alap és a befektetési alap finanszírozza az afrikai facility és az európai szomszédsági eszközt. Jó lenne tudni, hogy ez a 3,3 milliárdnak mekkora része az, ami már felhasználásra került, mi az, ami plusz pénz az új eszköz révén, mi van benne és mi nincs benne. És miért akarjuk ezt a két eszközt egyé gyúrni? Mi ennek az értelme, célja, oka? mert ugye itt a két DG-nek kell együttműködni, ez bonyolítja a dolgokat, a beruházási banknak is. Miért? Mi, mi a valódi motiváció? A pénz egy része EU alapokból származik. Mi jön majd a DCI-ből és az EDF-ből? Az utolsó gondolatából talán az derült ki, ha jól értettem, hogy a 3,3 milliárd részben a tagállamoktól származik. Nem tudom, hogy benne van-e, vagy ez kívül van-e a kereten. Ugye egyébként amúgy is virtuális pénzről beszélünk itt, amennyiben a, a tagállamok ígéreteiről beszélünk. Azt hiszem, hogy itt más mechanizmusokra is szükség lesz. De hát akkor próbáljuk legalább ezt tisztázni. Pénteken lesz erről egy részletes technikai egyeztetésünk. Ahhoz jó lenne tudni, és a bizottsági briefing közösen kideríteni, hogy mi a helyzet, miért akarják változtatni, mi az oka célja ennek. Hogy utána belemehessünk a részletekbe, de ehhez először tudni kell a folyamatot, az okokat, mert végül is ebből jogalkotási javaslat lesz. És ha bármilyen háttéranyaguk van, akkor kérem ezt juttassák el nekünk. Charles Görenc kap szót most. Oui, merci. Je crois que nous entrons ici dans une discussion extrêmement intéressante. Nagyon izgalmas vitát hallottunk, meghallgattam a két felszólalót és benne megfogalmazódtak bizonyos kérdések. Az Afrika politika és a szomszédsági politika tekintetében ö, úgy kell most eljárni, hogy a migráns áradat enyhüljön. Nyilván ezt többé-kevésbé nyíltan önök is megfogalmazták. Ö, és ehhez pedig odafigyelésre van szükség, és perspektívák felvázolására, és másodszorban pedig elnök asszonyhoz csatlakozva, szeretném én is tudni pont, a pontos célokat. Ugye, ha fenntartható kereskedelem, akkor az egy fenntarthatósági cél, ehhez a beruházások egy részének a magán, más részének pedig az állami ágazatban kell megvalósulnia, de az egyikbe való befektetés nem ö, jutatja előnyhöz automatikusan a másikat. Tehát ezeket az összefüggéseket jó lenne tudni. Ezt kutatták-e? Szeretném tudni, hogy ez a megközelítés, a gazdaságfejlesztési megközelítés nem túl szűke. Megmondom miért. Ha fenntarthatóságról beszélünk, akkor ez egy sokkal tágabb dolog. És a fenntartható fejlődési Sustainable Development uh, Goals-hoz kéne illeszkednie. És uh, például a szegénység csökkentése, uh, kapcsán ugye sokféle kimenetel lehet a dolgoknak, kevesebb gazdag, kevesebb szegény, több gazdag, több szegény. Szeretném, hogyha kidomborodna, hogy hogyan próbálják önök az informális gazdaságból az embereket átirányítani a formális gazdaságba, mert nyilván erre a trendre van szükség ahhoz, hogy általában perspektíva rajzolódjon ki előttük, és azt hiszem meg is meg kéne vizsgálni, hogy hogy a gazdasági privilégiumokat élvezők ket esetleg szociális védelemben is akarjuk-e részesíteni. Mert ez egyértelműen csökkenteni a különbségeket, a gazdagok szegények közötti különbségeket, és hozzájárulna a gazdasági termelékenység, a gazdasági jóléthez is. Tehát nem pusztán a beruházási projektekkel lehet ezt csökkenteni. Tehát kizárólag beruházással próbálják csökkenteni ezt a különbséget, vagy egyéb okos intézkedésekre is kiterjed ez a fenntarthatósági fogalom, amelyet önök alkalmaznak. Utolsó kérdésem. Itt ez egy jogalkotási szöveg, ugyebár, amelyhez a parlament hozzájárulása is kell. Ez jól is van így. De ugye minket csak hát mellesleg hallgatnak meg. Azt szeretném tudni, hogy világos-e világosá vált-e az éves záráskor a, a mérleg megalkotásakor, hogy a fejlesztési programok tényleg ezeket a szélokat szolgálták-e, mert milliónyi program van, és ezeknek nagyon sokféle vegyes finanszírozása van. Ugye csak sorolhatnám itt a különböző alapokat, és aztán ott vannak ezek a garanciák, és ebben nagyon nehezen igazodom el, már pedig nekünk hát legalább odáig el kéne jutni itt a Fejlesztési Bizottságban, hogy hát lássuk, hogy miből, mi miből lesz. Áttekintetetlen ez jelenleg, és akkor így szerintem teljesen követhetetlenek a célok is. Tehát jó lenne, hogyha az éves beszámolókor nagyon pontosan kimutatnák, és politikailag lekövethetővé tennék, hogy miből mi lett. Mert én támogatom ezeket a programokat, de csak azzal a feltétellel, hogy ha értem, látom, hogy mi mire költődött és milyen eredményeket hozott, és ez most nem garantált. hát asszony kapszót. köszönöm szépen, egyetértek Gőrenc kollégával és elnök asszonynal is eh, a kritikájukban. Az új eszközök létrehozása hátterében megbúvó motivációk között nyilván ott van a migráció. Az, hogy a gyökereknél akarjuk megragadni a problémát, ez jól is van így. Nem először ö, voltunk, vagyunk ilyen helyzetben, de a mi bizottságunknak kéne azt garantálnia, hogy a fejlesztés finanszírozás tényleg fejlesztést és szegénységcsökkentést generál. Tehát nem a kevesebb migráns a célunk, hanem a kevesebb szegény ember, a jobb életkörülmény. Megvannak-e azok a mechanizmusok, garanciák, amelyek mérik ennek, ezen céloknak az elérését? Görensz úr, egyetértek, hogy nem egyértelműek a, célok, és az sem egyértelmű, hogy valóban a fejlesztési célokat szolgálják a programok. Miközben az EU a legnagyobb fejlesztési donor. És igen, a magánszektornak is hozzá kell járulni a fejlesztési programokhoz. De megvan-e ahhoz a szakértelmünk, Uh, Szakértői gárdánk, hogy ez így is legyen. Egy kicsit kételjeim vannak például az Európai Beruházási Bank által finanszírozott uh, szegénység ellenes programok kapcsán erről. Kérem, győzzenek meg, hogy vannak szociális garanciák, ezek működnek, megvan a szakember, gárda és tudás a programok lebonyolításához. És egyetértek Görens kollégával abban is, hogy a, esetleg a szociális védőhálóban való beruházás is olyan téma lehetne, amin el kéne gondolkodni. A világbanknak van ezen a területen tapasztalata, hogy a legszegényebbek szociális ellátásába hogyan lehet befektetni. hogy életük valamennyire minimálisan értelmes és méltó legyen. Erről nem hallottam a beszámolóban, és még sorolhatnám a kritikus kérdéseket már most az elején. És még nem is beszéltünk az ellenőrzésről, a felügyeletről. Javítson ki, ha tévednék de ha jól értem, akkor az Európai Parlament benne van a fenntartható fejlődési alap felügyelő bizottságában. De ez mit jelent? Milyen kompetenciái lesznek ennek a panelnak és az EP-nek? Ki milyen döntéseket hozhatott, mennyire lesz átlátható ennek a bizottságnak a döntéshozatali struktúrája? Patricia, tudom, hogy rajt láttam, hogy a listán is te jelentkeztél, de nem akarom, hogy túl sok kérdés felgyűjjön, most inkább megadnám a lehetőséget vendégünknek, hogy válaszoljon a felvetésekre. Kezdjük akkor talán a válaszokkal Charles kérdésére és kérdésére. I should go first. Uh, <laughs> I, I'll, I'll try to explain. Jó, megpróbálom akkor elmagyarázni hogy én hogy látom a dolgok állását. Akkor mi a hozzáadott érték? Nos, megmondom én. Most először egy garancia alapot is létrehozunk. A rendelet azt javasolja, hogy azt a rendelkezésre állási vagy esetelőségi klauzulát is bevezetjük, amelyre korábban nem voltunk igazából felkészülve. Ezt a pénzt tehát jobban meg lehet többszörözni azért, mert egy 750 milliós garancia alap is mögötte áll majd. Alapvetően ez a célunk, az infrastruktúra, az energia, a csatornázás vagy egyéb eh, téren eh, esetlegesen profitábilis eh, projekteket tudunk majd így megnyerni a támogatásra. Alapvetően azokra a projektekre fogunk koncentrálni, amelyek nyereségesek és bankilag támogathatóak lesz egy stratégiai testület, lesz egy operatív vagy műveleti testület, és együtt majd ezeket meghatározzuk, és megvizsgáljuk, hogy mi az, amit tényleg lehet finanszírozni. Rengeteg garancia lesz arra, hogy ez valóban átlátható és működő képes legyen valóban azokra a projektekre, egészségügy, oktatás, szociális védelem területére kívánunk koncentrálni a viszontétendő támogatásokkal, ahol a fejlesztés politika tényleg szociális arca nyilvánul eh, meg, ahol a különbségek és a szegénység eh, eh, jelenik meg. Alapvetően a tervnek ez lesz a fő célja hosszú távú fenntarthatóságot, növekedést, munkahelyteremtést, és következésképpen a migráció ö, okainak a, a megállítását tűztük ki magunk ö, elé. Alapvetően ez a tervnek az igazi szépsége finanszírozás ügyében a technikai információkat összesen 3,2 milliárd lesz a szomszédság politikából, a DCI-ból és a tartalékból lesz elkülönítve mindez a pénz. A projektek listáját is sem megküldjük, mondanom sem kell, és akkor majd látják, hogy mely költségvetési sorból jönnek majd ezek a pénzek. A fejlesztéspolitikai hatás tehát ez az EIB szerepét illetően, nos a stratégiai tanácsban vagy vezetőtestületben képviseltetik majd magukat. Szeretnénk, hogyha megfigyelőként, ha másképp nem is az Európai Parlament is jelen lenne itt az Európai Beruházási bank az egyik végrehajtó pénzügyi intézmény lesz, ahogy azt Katarina már elmondta. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen, tényleg csak kiegészítésképpen, ahogy azt Marita elmondta, friss pénz is lesz az uniós költségvetésből. 750-ről beszélünk a rendelkezésre álló eszközből is, a garanciára pedig egy friss másfél milliárd áll majd rendelkezésre. De megkérdezték azt is, hogy miért tesszük mindezt, mi a célunk ezzel elnök asszony. Mariatta említette a célt, for a combination of the various development assistance uh, measures, and this is what we are trying to do. This is... Görenc úr, lehet, hogy ez nem a e- legelegánsabb módja uh, a dolgoknak. Néha Európa eléggé felaprózottan végzi a dolgát, de hát alapvetően mégiscsak taking the two new instruments and lumping them together. No, the two new instruments will... Két új eszköz tehát. Mindezt valahogy egy kalap alá akarjuk venni. Lehet, hogy nem ez a legjobb megoldás, de rövid távon mégiscsak így tudunk koherensek maradni a fejlesztés politikai erőfeszítéseink során eh, alapvetően a migráció okait próbáljuk így eh, megragadni. Nem akarunk túl sokat markolni egyszerre. Úgy érzünk mi is, eh, mint önök ez ügyben, itt egy ilyen alap, ott egy olyan alap, itt egy olyan eszköz, ott egy olyan eszköz. Tehát visszanemtétendő támogatásokat a blendingen keresztül megsokszorozva a nemzetközi különböző pénzügyi intézmények hitelekkel kiegészítve a mi támogatásainkat, alapvetően tehát a garancia része maga az, ahol, amivel be tudjuk csábítani talán a magánbefektetőket, ez idáig ezt nem nagyon sikerült senkinek összehozni. Pénteken, amikor a szakmai munka elkezdődik, akkor majd meglátják a kollégák, hogy ez mennyire bonyolult. Alapvetően azt tudjuk, hogy a puding próbája az evés. Kérdés, hogy az eszközökkel mennyire leszünk koherensek. Ami pedig az informális gazdaságot és a szociális védőállat illeti. That the pillar three can... Pontosan ezek azok a reformok, amelyeket a hármas pilléren belül meg tudjuk tenni. Pontosan az ilyen reformokat így tudjuk elérni. Az informális gazdaság formális csatornákba terelése bizony nem egyszerű feladat, de van már, ahol sikerült ez. Tehát ez megoldható alapvetően. Nagyon reméljük, hogy a kettő együtt működhet. I've got two more questions and, and then I'm going to move to the next two speakers. So I got Még két kérdést eh, engedélyezek. Patricia Tolja az első. Köszönöm. Nagyra értékelem mindazokat az erőfeszítéseket, amelyeket tesznek ezen a téren. Nagyon érdekes dolgokat mondtak el, de őszinte leszek. Szerintem az összetevők rendben vannak, de végül a rece- ebből a receptből mégsem fog semmi jó kisülni. Nos, én, én alapvetően konstruktív próbálok lenni ez ügyben. Ezen alapok felhasználása során egy minőségi ugrásra van szükség, hogy ne csak a marginális javulásokat érjünk el, meg kell azt vizsgálnunk, hogy, hogy mi történik pontosan. A helyzeten kell változtatni, érdemi javulást elérni ezekben a régiókban, hogy valóban a migrációs áramlatot, a migráns áramlatot megállíthassuk, lelassíthassuk. Nagyon komoly társadalmi problémák eh, léphetnek fel. Ezeknek a szakpolitikáknak hatékonyabbnak kell lenniük. Hogyan tudunk valamit kezdeni a migráns válság kiváltó okaival, hogyha teljesen elrugaszkodunk a valóságtól? Az én hazámban például, hogyha jó idő van hétvégén, annyi ember érkezik hozzánk, mint hányan Kaléban voltak. Tehát minden hétvégén egy Kalé történik Olaszországban. Európa, Olaszország fogadja ezeket az embereket, de hogyha nem kezdünk valamit azokkal a problémákkal, amelyek a földközi tenger túloldalánról hozzánk üldözik ezeket az embereket, akkor szerintem nagyon komoly probléma eh, val kell szembe néznünk. Ez az utolsó adukártyánk talán, amit most a kezünkben tartunk, ezt jól kell kiátszanunk. Értem, hogy nagyon kemény erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy következetesek legyünk, de hogyha van egy garancia alap, egy szomszédsági alap, egy Afrika alap, akkor hogyan lehet ezeket mind összekapcsolni? Hogyha ugyanis ezt nem tesszük meg, akkor teljesen eh, félre megy ennek a eh, dolgok nagyon könnyen előfordulhat, hogy ezek egymással szembe mennek, a gyártfedések lesznek. Látjuk, hogy sokszor a projektek is semmibe vesznek, mert nem illeszkednek igazából az ország gazdasági szövetében, Amikor a fejlesztéspolitikai szakértők elhagyják az országot, akkor az egész összeomlik. Most Olaszország van a frontvonalban, de lehetne ez bárki más. Tehát nem csak Olaszország nevében mondom, hanem Európa egészen nevében. Hogyan tudjuk kihasználni ezeket a pénzeket annak érdekében, hogy ne szalasszuk el ezt az esélyt? amikor ilyen-olyan bizottság, technikai bizottság, stratégiai bizottság, meg infrastruktúrális bizottság, hát akkor a hajam tépem ki. Hát persze ezek fontos dolgok, de hát egyszerűsíteni kell a dolgokat. Az Európai Bizottságnak is felelősséget kell vállalnia valamiért. Nem lehet mindent kiszervezni külsősökhöz nem projekteket, hanem programokat kell elfogadni, amelyet az érintett országokkal együtt kell megvalósítani. Lehet, hogy a projektek külön-külön megállnak a saját lábukon, de együtt az egész projektnek kell valamit hozzáadott értéket képviselnie. Itt igazi koherenciára van szükség hogy mi történik majd Európa és A vagy B ország között. Mindjárt befejezem elnök asszony. Pontosan tehát mit akarunk elérni? Az ipart hogyan kívánjuk bevonni? Mely ágazatot kívánjuk fejleszteni? A mezőgazdaságot például? De nem az alapok, a pénzek felől kell közelíteni, hanem a programok irányából. Nem lehet a tetővel kezdeni a házépítést, Nyilván lesznek technikai problémák, ezeken is felül kell emelkedni, hát nyilván ez az önök e- erőssége, de mit akarunk mindezzel elérni? Milyen programokat kívánunk megvalósítani? Hogyan tudjuk azt garantálni, hogy a helyiek felelősséget érezzenek a programok irányt is, sajátuknak tekintsék mindezeket? ezeket a pénzeket világos célok köré készült programok mentén kell felhasználni. Nagyon sajnálom, de Charles Görens is arról beszélt, hogy, hogy nem áttekinthető a rendszer, és én is így látom ezt. Ha most ezt az 1,5 milliárdot arra használjuk, hogy további intézkedéseket foglalatosítsunk, főleg menekültügyben, akkor ez egyfelől jó dolog, de korábban nagyon sok mindent nem célszerűen használtunk föl, tudnám sorolni a példákat, és most megint egy új eszközt hozunk létre, meg garancia eszközöket, miközben eddig sem volt semmilyen garancia a fejlesztés együttműködésre. És a parlamentnek pedig megfigyelő szerepet szánnak. Hát akkor tulajdonképpen mehetünk is haza, hogyha mi megfigyelők vagyunk. Okay. Um, yeah, I want to answer those last two questions. Not too long because we have our guests. Eh, kérem röviden eh, válaszoljon az utolsó kérdésekre, mert jönnek a vendégeink. A bizottság eh, azt szeretné, hogy keretek közé helyezze ezt, ezeket a kezdeményezéseket, vagyis egységesítse őket, egy ernyő alá vonja, hogy ez következetes legyen, és a szakpolitikáink koherensé váljanak. Ezért tehát a bizottság nem fut el a kötelezettségei elől, az egész kezdeményezés a bizottság kezében van. A titkárságot a bizottság látja el, illetve az egyablakos rendszert is. Egy belépési pont lesz, és azt a bizottság igazgatja majd. Lesz majd egy portál, amely a problémákat, a projektekkel társítja. És ahogyan ön is elmondta, ehhez ezt majd a tematikus és regionális földrajzi szükségletek mentén tesszük majd. A nagyon fontos stratégiai szerepe pedig a stratégiai testületnek lesz, amelyik politikai orientációt ad a bizottságnak a prioritásokról. Ezért nagyon lényeges, hogy az Európai Parlament jelen legyen ebben a folyamatban, és a stratégiai testületben is. Önök jogalkotóként, társjogalkotóként bizonyára tudják, hogy van egy javaslat erről. Nem nekem kell megmondani önöknek, hogy mi a következő lépés, de az Európai Parlament nélküli munkában mi nem gondolkodunk. Ez is mutatja a koherenciát, a következetességet, és ezt a stratégiai testületnek kell biztosítania. Ez az, amit most próbáltam felvázolni megpróbálunk minden kezdeményezést jó keretek közé helyezni, hogy ez koherens legyen. Ez kapcsolódik az Európai Unió külpolitikájához és globális politikájához is. Köszönöm szépen. Nagyon röviden. Az olasz képviselőnek szeretnék reagálni, vagyis hogy mi ez a program, hogy miről beszélünk. A garanciák és a blending eszközök, amikor a partnerekkel dolgozunk együtt, ezek lényegesek, de vannak bilaterális programjaink is az országokkal, amikor a szakpolitikai párbeszéd valójában megtörténik. Itt egy mechanizmust próbálunk létrehozni amit konzisztensé tesz a bilaterális asszisztencia. Ez mindennek egy alhalmaza. Előző életemben az ESF-nél és a regionális forrásoknál foglalkoztunk, és nagyon jó tudni azt, hogy melyik forrás, melyik alap mit jelent, és hogyan igazgatják őket érdemes ezt eh, tisztázni mindenki előtt, mert eh, amikor ezekről a témákról szó van, nők és szegénység, stb. stb., akkor eh, érdemes megnevezni ezeket az alapokat. Heidi röviden. Sokszor beszélünk az koherenciáról és az új keretekről, és ez mind kapcsolódik ahhoz, hogy megállítsuk a migrációt. Szerintem sokkal jobban járnánk, hogyha lenne fejlesztési hatás, és hogyha megszüntetnénk ezt a gondolatot, hogy a migráció gyökerét akarjuk megszüntetni. Szüntessük meg a szegénységet, az egyenlőtlenséget. Maga az, az egész gondolat félrevezető. Nincsen arra tudományos bizonyíték, hogy a fejlesztés valaha is megállíthatja a migrációt. Szerintem ez egy szakpolitikai félreértés. A célunk, hogy az SDG-ket végrehajtsuk. Ehhez keressük a legjobb utat. Hosszú távon fenntartható fejlődést szeretnénk elérni a partnerországokban. Ez az elsődleges célunk, és ebből következnek az ön által említettek. And then, because they maybe have to say something. So let's move on. Lépjünk tovább. A tanács nagyon sokat tanácskozik a migrációról, szerintem ez az ő asztaluk is. Minden esetre térünk rá a második témánkra, Daf eh, Girevics eh, van itt az EIB-től, illetve Tegi János az Offszától. Mm, most önöknek megadom a szót. Köszönöm szépen, és eh, köszönöm, hogy ilyen keményen próbálkozott, hogy kimondja egy szépen a nevemet. Minden esetre én először is ö, ö, szeretném megköszönni, hogy meghívtak ebbe a szakbizottságba, ez az első alkalom. És természetesen nagyon is érdekes számunkra, hogy jó párbeszédet folytassunk önökkel. Nem most 5 óra után kell erre emlékeztetnem önöket, de az a beruházási bank nagyon fontos szereplő az EU fejlesztés politikájában. Ez a er-, közös erőfeszítés évvel évre fokozódik, vannak új fejlemények, amelyek pontosan megmutatják, hogy az a világ, amelyet az EIB-nek leírta. Nem arról van szó, hogy az EIB a fejlesztéspolitikát azért végzi, mert érdekesnek tartja, hanem azért, mert az Európai Szerző, Uniós szerződések és ezt feladatunkul szabják meg a nők vállalkozása Kelet-Afrikában, ez is olyasmi, amiről sokat tudnék beszélni, de már elmúlt 5 óra, és most ezt nem fogom megtenni. Nagyon szívesen tartok technikai szemináriumokat, hogy segítségükre legyek abban, hogy megértsék, milyen munkát is végzünk, és hogy milyen erőfeszítések zajlanak. A bizottság büszke lehet a javaslatára, kivételes sem rövid idő alatt, nagy nyomás alatt kiváló munkát végeztek, de hát nem nekem kell ezt most mondanom, látjuk ezt az újságokban, a televíziók képernyőjén, hogy mi történik a dél-mediterrán térségben. Tojasszonyal nagyon is egyetértek, aki a migrációról beszélt ebben az összefüggésben. Úgy gondolom, hogy nem kell mesterséges vitákat kezdeni a koncepciókról. A bizottság nagyon jó munkát végzett, hiszen megpróbálnak egy modern eszközt létrehozni, feltételességgel körülbástyázva, megpróbálva a rendelkezésre álló pénzügyi erőforrásokat mozgósítani, ezeket sem nekem kell mondanom, hogy mennyire szűkösek. A bizottság, a tagállamok és a parlament feladata, hogy ez működjön. Az EFSA-val, a Juncker alappal vannak bizonyos tapasztalataink az EU-n belül, és most nem akarom ezzel az eszközzel ezt összehasonlítani, mivel nagyok a különbségek, ez nyilvánvaló, de azért van átfedés, ez a három pilléres koncepció a, a kondicionalitásokkal és a tanácsadással. A második, harmadik pillérről nem szabad megfeledkezni, mert, mert ezek nagyon lényegesek, amikor a javaslatot tárgyaljuk. A magunk részéről nagyon lényeges, hogy biztosítsuk, hogy minden EU intézmény el tudja végezni azt a munkát, amelyre kijelölték, hogy ez a terv sikeres legyen. A tanácsbeli munkán keresztül az is lehetővé vált, hogy egy kicsit tisztában lássunk a tekintetben, hogy hogyan is működhetne mindez. Az EIB nagyon szívesen átadja a technikai banki tapasztalatát az FSD-nek, hogy még jobban tudjon működni és operatív legyen minél hamarabb. Azt is el kell mondanom, hogy természetesen fontos arról is gondoskodni, hogy más létező eszközök, és most itt beszélek az EIB-ről, erről biztos hallottak, hogy az EIB javasolt valamit, és az Európai Tanács júniusban eh, jóvá is hagyta. Tehát ez egy új kezdeményezés, a déli szomszédságra és a nyugat-balkára nézve, ahol is a hitelezést kívánjuk élénkíteni, és a tanácsadási erőfeszítéseinket azokban a régiókban, amelyeket a leginkább érint a migráció. És most nem is akarok a részletekbe bocsátkozni ezzel a kezdeményezéssel kapcsolatban, de nagyon örülnék, hogyha valamikor ezt bemutathatnánk, mert én nagyon érdekfeszítőnek tartom. Minden esetre nagyon fontos azt biztosítani, hogy egyszerre tudjanak ezek az eszközök működni, és hogy ne jöjjenek létre további bürokrácia, rétegek, és a döntéshozatal minél zöggenőmentesebb legyen, de hát gondolom a bizottság is ezen dolgozik ebben a lelkületben. Végső soron a tanácstól szerintem meglehetősen jó javaslat jön majd, persze erre nem tudok ígéretet tenni, mert mi nem jogszabályalkotó testület vagyunk. Minden esetre ez a csomag megérdemli az alapos tanulmányozást, és az EU bankja ebben nagyon szívesen vállal majd szerepet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most tovább léphetünk Natalia Olanszomhoz, aki a civil szervezetek részéről jelent itt meg. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy megoszthatom önökkel a civil társadalom szempontjait. Nagyon, érdek, nagyon örülünk az Európai Bizottság erőfeszítéseinek és érdeklődésének a beruházási eszközzel kapcsolatosan, de nagyon szeretnénk tanulni a beruházási kezdeményezések tanulságaiból. Voltak itt pozitív, de negatív példák is, és tanulságok is szép számmal. Megpróbálunk a kulcsfontosságú kérdésekkel foglalkozni, és ajánlásokat megfogalmazni az önök számára. Szeretnék beszélni a kezdeményezés céljáról, az európai befektetési tervről beszélek, és ajánlásokat is szeretnék majd említeni arra nézve, hogy a beruházás valóban a szegényeket és az embereket segítse, és az egyenlőséget mozdítsa elő. Először is mi a probléma, és mi a megoldás. Egy kicsit vissza kell lépnünk a koncepcióhoz, de van valami, amit meg kell említenünk a migráció. A probléma a véleményünk szerint nem. Migráció különböző okokból már évek óta zajlik, és nem lehet megállítani, kezelni kell ezt a komplex jelenséget, és hogyha megfelelően kezelik, akkor mindkét fél számára nyertes helyzetet teremt. A befogadó és az indító ország számára is. És hozzájárulhat a fejlesztéshez is, hogyha megfelelő megoldásokkal van körülbásázva. A kérdés itt a a kérdés, hogy ha nem a migráció a probléma, akkor a beruházási terv miért a migráció okairól beszél? A fejlesztés nem a migrációra a probléma, hiszen nem a migráció a probléma. Az EIB-nek el kell ismernie, hogy a pozitív korreláció és a fejlesztés, van a fejlesztés és a migráció között, hozzá kell járulnia menekült helyzet kezeléséhez. Az egyenlőtlenségek a fő ok, illetve a kormányzási problémák, és segítenünk kell az állampolgárokat, hogy a kormányaikat felelősségre tudják vonni. Az ajánlásunk, hogy a beruházási terv kapcsolja össze a különböző célkitűzéseket, az, e- a célok, de ne használja fel külpolitikai célokra az menekültek szükségleteit. Az egész beruházási javaslatnak a lényege, hogy, hogy munkahelyteremtése van szükség, ez nagyon lényeges, illetve de a Kérdés, hogy a gazdasági növekedés automatikusan munkahelyet teremt, el tudjuk, hogy nem, Európában sem történik meg ez automatikusan. Nigériában 5%-os volt az elmúlt 20 évben a gazdasági növekedés szisztematikusan. A szegénység 54-ről 70%-ra növekedett, vagyis a gazdasági növekedés önmagában automatikusan nem csökkenti a szegénységet, vagy teremt munkahelyeket. Hogyha a gazdasági növekedést szeretnénk, akkor más eszközökre van szükség, szegénység csökkentésére. Ez megkérdőjelezi a beruházási javaslat egész háttérelgondolását. A szegénységre és az egyenlőtlenségre kell összpontosítani. Először is a blending kérdése. Minden egyes euró, amelyet branding célokra használunk, vagyis megpróbálunk magánforrásokat teremteni, ez egy minden olyan euró, amely közvetlen beruházásokból hiányzik. Az addicionalitást még bizonyítani kellene, és azt is, hogy ez valóban megéri. Ez az első dolog. Az alapvető szolgáltatásoktól eltekintve bizonyítani kell, hogy valóban érdemes egy bizonyos helyen elhelyezni a pénzt másodszor. A blending és az EIB erőfeszítései már, ami a blendinget illeti, több éve zajlanak már. Milyen következtetéseket tudunk levonni ezekből a sémákból, és valóban felhasználjuk ezeket a tanulságokat? Az EIB-beli kollégától is kérdezem ezt az addicionalitást, hogyan bizonyítanák? Az ajánlás, hogy hogyan tudjuk a beruházási tervbe beilleszteni ezeket a tanulságokat. assurances from, from the colleagues from the commission saying that yes. A bizottságbeli kollégák beszélnek a garanciákról, az emberi jogi garanciákról, amelyek érvényesülnek. Nos, kockázatok is kapcsolódnak a magán és állami források összekapcsolásához, ezt tudjuk, a az a legnagyobb indexekben szereplő cégek gyakran emberi jogi visszaélésekkel vádolhatók, különösen a multinacionális cégek esetében. Ez nem ismeretlen jelenség. A fejlődő országokban, ahol nincsenek jogi keretek, nincsenek fékek és ellensúlyok, ez növeli a kockázatot. Vagyis a rendeletnek erősebb megfogalmazással kell bizonyítania, biztosítani az elszámoltathatóságot, szigorúbb kritériumokra van szükség, és olyan mechanizmusra van szükség, mint az RFI-es rendszerekben. Nagyon fontos, hogy garanciák legyenek de ez is ne okozzanak kárt ezek az eszközök. A, azokat a cégeket kell kiválasztani, amelyek például megfelelően megfizetik az adóikat, nem csak emberi jogi kritériumokra van szükség, hanem hogy például nem adó elkerülő cégekről van szó. Hogyan lehet ezt biztosítani, hogy a finanszírozás átlátható és elszámoltatható? Az Európai Parlament szerepét is hangsúlyozni kell, hogy az eszköz elszámoltathatóságát bizonyítsák, és az összes átvilágítási folyamat érvényesüljen, és biztosítani kell, hogy az eszköz a pozitív hatásokat maximalizálja. Végül pedig a jelentéstétel kérdése az adatok rendelkezésre állása és átláthatósága is nagy kérdés, és hogy ezek hogyan érintik a szegénységfelszámolási célokat. Ezzel is foglalkoztunk bizonyos ajánlásokban. Alexander Makrov fog beszélni azokról az elemekről, amelyek erre vonatkoznak. már nincs nagyon sok időnk, nagyon röviden. Egy dolgot szeretnék igazából mondani a támogató környezetről. Az elején hallottuk, hogy milyen fontos szerepe van a civil társadalomnak az EIP végrehajtásában, és azt is pontosan tudjuk, hogy a vállalkozások számára a támogató környezet sokkal jobb, mint a társulások számára, és a civil tere gyakran csökkentik az fejlődő országokban, különösen a konfliktusokkal sújtott térségekben. Éppen ezért meggyőződésünk, hogy az állampolgárokat a partnerországokban fel kell ruházni ezzel a lehetőséggel, hogy együttműködjenek a kormányokkal, hogy az egyenlőtlenség, klímaváltozás, stb. ellen küzdjenek, ezért az civil szférában, a civil társadalom szerepét az EIP-be be kell építeni, a bizottsággal augusztus végén volt egy egyeztetésünk. Nagyon jó, hogy felvették velünk a kapcsolatot, de azt is biztosítani kell, hogy a civil társadalmat bevonják ezeknek a kérdéseknek a tárgyalásába, és amikor a tervet bemutatták nekünk, akkor nem ez volt a benyomásunk, vagyis hogy a civil társadalom szerepét nem vették előképpen figyelembe az EIP, nek fontos lenne, hogy az állampolgárokat hozza helyzetbe, és hogy a civil társadalom szerepet kapjon az irányítási struktúrában. Nagyon fontos, hogy az Európai Parlamentet bevonják ebbe a struktúrába, de azt is meg kell vizsgálni, hogy ez a civil társadalom és a partnerországok állampolgárai hogyan vehetnek részt az irányítási struktúrában, ahogyan az EIP-t megvalósítják szinten Köszönöm. Köszönöm szépen. Hautala asszony kap aztán Sal Görenc. Köszönöm. Csak azt szeretném elmondani, hogy jó, hogy most itt nyílt vitát folytatunk, most ebben a pillanatban, amikor még lehetséges valamit javítani a helyzetem. Hallottuk az Oxfam képviselőjétől, hogy a probléma nem probléma, és a megoldás nem megoldás. Arra nem problémára, ami nem probléma. Hát ilyen alapon nehéz elkezdeni a vitát, hogy lehet valódi eszközöket teremteni a szegénység visszaszorítására és az egyenlőtlenség csökkentésére, a méltó élet megteremtéséhez. Nemrég olvastam, hogyha a klímaváltozás olyan ütemben folytatódik, ahogy ezt látjuk, akkor a menekültek nek jelentős százaléka klímamenekült lesz. Itt nem is a menekültekről kéne beszélni, hanem inkább a klímaváltozásról és annak az az ellen való fellépésről, ha valóban a gyökereknél akarjuk megfogni a problémát. Itt a koncepció megfogalmazása szintjén ezt igenis meg kell fogalmazni, és ez a 44 milliárd euró sok pénz, ezt lehetne valódi fejlesztési célokra fordítani, és nem csak tűzoltásra. És persze miközben ugye csökken a civil szervezetek száma és befolyása, különösen nehéz a civil társadalomnak helyett több mozgásteret teremteni, erre kéne koncentrálnia a bizottságnak. Ha a civil társadalom összeszűkül, akkor egyre kisebb lesz a lehetőség arra is, hogy a pénzek elköltését valaki garantálja meg hihető módon. A tanács az, amely itt a fő szereplő, és amely azt akarja, hogy a migráció ellen harcoljunk, mert hát ez a felszínen az európai probléma. De léteznek más perspektívák is, mint ahogy az Oxfam képviselője is elmondta, és a kolléganő is. Én minden olyan fejlesztési programot támogatok, amely valódi célra irányuló, hatékony és ö, környezetértelemben is fenntartható, és gazdaságilag is. Ez az igazi fejlesztési politika. A gazdaságfejlesztés nem generál feltétlenül automatikusan kevesebb szegény, sőt, előfordulhat, hogy ellentétes hatása van a várttól, mert az elosztás során derül ki, hogy igazság van-e, nem az értékteremtés során. Hogy ki kormányoz, hogyan kormányoz, mekkora a korrupció, milyen a szociális vissza, osztás, van-e hozzáférés a közös javakhoz, az univerzális szociális jutatásokhoz. ilyen intézkedésekkel lehet erősíteni a társadalmi struktúrákat, nem pusztán gazdaságfejlesztéssel. És ha eredménycentrikusak vagyunk, akkor ezt el kell mondani. Egyes eszközök jobbak, mint mások. Nekem az a kedvenc témám, hogy messziről kell megfogni a problémát, és megfelelő kockázat értékelésre lenne szükség, mielőtt bármilyen gazdaságfejlesztést csinálunk. Mert nagyon gyakran előfordul, hogy az elköltött pénzek semmilyen hatást nem generálnak. Túl sok a kudarcos program. És folytatjuk mégis ezt a demagógiát, ez ellen föl kell lépni, ez egy pedagógiai küzdelem is, hogy nem a gazdaságfejlesztés az egyetlen ö, követendő módszer. Nagyon sok a hamisított, torzított beszámoló. A rendszer rossz. A rendszer kéne megreformálni, mert túl sok a kudarcra ítélt program, és ez nem csak, bár nagy részt ellenőrzési kérdés. Tehát az erőfeszítéseket arra kéne összpontosítani, hogy ezt a néhány milliárd eurót, amit most fejlesztésbe forgathatunk, megfelelő kockázat ismerette mellett fektessük be, de úgy, hogy emelő hatása legyen az adott országban, olyan értelemben, ahogy az előbb elmondtam, általában azok az országok szorulnának legjobban a segítségre, amelyeknek a legrosszabb a kormánya és a szociális elosztása, és pont ezek azok a fekete lyukak, lyukak amelyekben legkönnyebben eltűnik a pénz. Itt nem beszélhetünk programokról, csak projektekről, és legalább ezeket a projekteket úgy kéne megfogalmazni, hogy ne pusztán a menekültek számát csökkense, ha egyáltalán, hanem valódi perspektívákat vázoljon föl a helyek számára. Ez egy alapvető kérdés, még mielőtt tovább megyünk, ezt meg kell vizsgálni. Kíváncsi vagyok, hogy a fejlesztés költségvetésnek hány százalékáról beszélünk. Itt most csak egy óriási EU projektnek csak egy apró részéről beszélünk, de amit mondasz, az végül is az egészre igaz. És igen, azzal egyetértek, hogy a fiatal afrikai generációknak reménységet kell adni, mindegy, hogy most szegénységnek hívjuk -e, vagy reménységnek, az életük színvonalát, minőségét szeretnénk javítani fenntartható módon. Röviden Francesco Raimondit szólítom az ÁSZ-tól, mert fél hatra jön a biztos. Ha nincs mondani való, akkor nem kötelező megszólalni, jó, annál jobb. Akkor még két vendégünknek adok röviden szót. Van-e bármilyen hozzáfűzni valójuk, vagy reakciójuk a felvetésekre? Talán csak annyi, hogy perspektívába kell helyezni dolgokat. Nagyon fontos ez a mai vita a külső beruházási terv kapcsán, de ne felejtsük el, hogy az OECD dac is vita zajlik ugyanerről, és egymást befolyásolják ezek a viták. A magán eszközök modernizációjának egyében zajlik ez. A kritériumok rugalmasságáról is szó van, és a fenntart az elszámoltathatóságáról. A vitának igenis lehet komoly hatása itt az alapkérdésre arra ugyanis, hogy az oda a fejlesztési célok hogyan szolgálhatók jobban a rugalmasítás révén, ha használhatom ezt a analogizmust, és mennyiben felel meg, meg ezek az eszközök a szegénységcsökkentési céloknak. Tehát nem csak az eszközök, hanem az általános vita szempontjából is nagyon fontos hozzájárulás volt ma ez a mai eszmecsere. Hát, ha az embert megkérdezik, hogy akar-e mondani valamit, soha nem mondja nemet. Én meg szeretném köszönni önöknek ezt a vitát. Köszönöm, hogy meghívtak, és remélem, hogy lesz még több ilyen alkalom, ahol majd megtárgyalhatjuk például az EIB Resilience ellenállósági mechanizmusát és a beruházási eszköz egyéb aspektusait is. Tehát én készséggel állok ennek elébe. Igen, biztos, hogy visszatérünk még ezekre. Igen, örülünk mi is ennek. Végül pedig akkor azt mondjam, önnél szó, két gondolatom lenne még a végén. Az addicionalitás témában nyilvánvaló, hogy folyamatos értékelésre van szükség, de ez zajlik is, és nagyon pozitívak az eddigi eredmények nem sokára véglegesítjük a dolgot. Az elszámoltathatóság nagyon fontos szempont, ami a blendinget illeti, a 2,7 milliárd, amit a blendingre költöttünk, ebből 278 projektet finanszírozunk, tehát egy blendingre költött euró, az nem csak egy euró, nem veszteség a fejlesztés szempontjából, hanem egy olyan euró, amely további sok eurót mozgósít a fejlesztési célok számára, és ami a civil társadalmat illeti, már arról elmondtam, amit gondolok, amilyen millenáris célokat illeti, azokat is kifejtettem már. Én is örömmel állok elébe a további eszmeseréknek, a technikai tájékoztatás után, és mindannyiunk érdeke, hogy ezeket a technikai kérdéseket tisztázzuk, és utána pedig az érdemi eszmesere elkezdődhessen. Röviden fogok megszólalni én is. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ön is nagyon ö, helyesen elmondta, hogy ha a civil társadalomról beszélünk, akkor az egészségről, oktatásról beszélünk, és az általános segítségnyújtásnak az egyik legfontosabb területe, amiben az EU is nagyon aktív, a civil szervezetek támogatása. Ez nem ezen eszközökön keresztül történik, ezek nem elértek létre, hanem ez egy másik keret. Köszönöm, hogy elnök asszony ezt a témát kiemelte. És eh, az Oxfam által kifejtett tetteket pedig én is megszívlelem. Amint látják, a júniusi közlemény és a szeptemberi közlemény között is volt már evolúció. Talán látható volt benne, ezekben, hogy milyen sok szereplőt meghallgattunk azóta, ami a blending ügyet illeti, ne keverjük a fogalmakat. A blending a nemzetközi fejlesztési partnereinkkel definiálódik a magán szférával, még nincsen blending megegyezésünk. Most jelenleg az új eszközök révén azt reméljük, hogy majd a magán szféra is megmozdul, és egyetértek önökkel abban, hogy erre szükség lehet a hosszabb hosszabb távon is, de itt még nem tartunk. És nyilván először tudnunk kell az adatokat, a tényeket. A blending facility amelyek kapcsán Marietta elmondta a számokat, úgy tűnik, hogy nagyon pozitívak, és az új eszközök még több teret fognak ezeknek adni. Köszönöm, akkor megköszönöm valamennyi előadónak, hogy elfáradtak hozzánk. Nagyon izgalmas, érdekes téma ez, sokan a kollégák közül is érdeklődnek iránta. Iránta Hautala asszonynal egyetértve én is azt mondhatom, hogy még csak a folyamat elején járunk, de várjuk a további találkozásokat. No, no, that's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

people now begin to take their seats. Kérem mindenki foglaljon a helyet, mert ha tetszik, hanem folytatjuk az utolsó napi rendi ponttal. Végül, de nem utolsó sorban, ahogy ezt mondani szoktuk, Christos Stylianides biztos úr, a szakbizottságunk témáért felelős európai biztos barátunk, a humanitárius segítségnyújtásért és válságkezelésért felelős uniós biztosként nyilván rendszeres vendégünk, tudjuk milyen keményen dolgozik ezen a témán, legutóbb Strasbourgban beszámolt arról, Moszulban is egy potenciális humanitárius válságban kialakulóban, Dakában és Szíria, Irak. Tudjuk, hogy a Karib-szigetek térségében és Haitin hurikán sújtotta szigeteken is humanitárius válságok vannak, tehát tudjuk, hogy valóban bőven van tennivalója. A DJ Eko 2017-re vonatkozó munkaprogramjáról és prioritásairól szeretnénk, hogyha beszélne, de szerettem volna a jegyzőkeink kedvéért elmondani, hogy mennyire nagyra becsüljük az ön munkáját, főként amikor ilyen nehéz körülmények között kell ellátni a feladatát. Parancsoljon, biztos úr, tessék, Krisztus. We're in the same boat. Egy csónakba nevezzünk mindannyian. For all of us to work hand in hand, work together. Vagy fogalmazzuk úgy, hogy válvetve dolgozunk ezen a fontos területen, nem csak itt Brüsszelben, hanem világszerte. Kedves kollégák! Mindig szívesen jövök ide. Eh, családtagként érkezem, ha már az elnök asszony nagyon kedvesen így fogadott, akkor ezt én is elmondhatom. Sajnálatos módon humanitárius válságokban nincs hiány manapság világszerte, egyre többen találkozunk közel-keleten, Afrikában, Közép-Amerikában, és természetesen a menekültválságról sem szabad megfelelkeznünk, amely itt Európában dúl. Azt is be kell ugyanakkor ismernünk, hogy az Európai Unió még ekkora kihívással sosem kell szembenéznie. Az Európai Unió túlélése forog itt kockán, ezért politikailag óriási a tét. Biztosként, európai parlamenti képviselőként, az európai intézményekben dolgozóként, tehát tudnunk kell ezt. A humanitárius segítségnyújtáson keresztül megmutattuk, hogy az Európai Unió a globális felépés egyik pillére. Uh, to discuss uh, on the unprecedented refugee crisis. A migránsválságról már beszéltem. Az Európai Unión belüli eh, szükséghelyzetekben eh, életbe léptethető támogatási programot már fölvázoltam. Köszönöm az önök támogatását és azt a költségvetést, amelyet szántak ez idáig. Körülbelül 200 millió eurót folyósítottunk Görögországban a különböző projektekre. Több mint 60 ezer menekült található itt. Alapvetően négy prioritásra próbálunk koncentrálni a fellépésünk során. Először is a már meglévő menekültáborokat fel kell készíteni a hideg téli hónapokra. Másodszorban készpénz és utalványok tekintetében is segítenünk kell, majd mindjárt el is magyarázom, hogy ez miért olyan fontos. Harmadsorban az oktatás megszervezése a menekült gyerekek számára. Főként ilyen nehéz időkben ez nem könnyű feladat. Negyedsorban pedig a kísérő nélküli kiskorúak kell segíteni, ők a legveszélyeztetettebbek, ez a legtragikusabb aspektusa talán ennek a soha nem látott öltő menekült menekültválságnak. Jó néhány akadályt eh, kellett leküzdeni a görög hatóságoknak, de már vannak kézzelfogható eredmények. Főként a szárazföldön, de az eh, égei szigeteken is elindult ez az irányú munka. Oktatás terén az IOM-mel együtt támogatjuk a görög kormányt abban, hogy megszervezze a menekült gyerekek oktatását. 9000 gyereket kell az iskolákba elszállítani napon, mint nap. Alapvető iskolaszerekkel is eh, el kell őket látni az önkormányzatokkal és a helyi partnerekkel együttműködünk annak érdekében, hogy a kísérő nélküli eh, kiskorúak számára minél több befogadó hely létesüljön, ahol megfelelő ellátásban részesülhetnek nap 24 órájában, és természetesen, ahol egészségügyi ellátásban, illetve részesülhetnek, de nem csak a testüket, hanem a lelküket is el tudják látni. Végül, de nem utolsó sorban segítettük azt is, hogy a polgári védelem is különböző eszközökkel segítsen, nem csak a Görögországban, hanem a Balkáni folyosón több helyen, és ő szívesen vendégül látom önöket az elkövetkezendő hetekben, a vízhelyzet koordinációs központban, ahol meg tudjuk mutatni, hogy hogyan működnek a dolgok. Egy konkrét dátumot egyébként majd egyeztethetünk a titkársággal. Törökországgal folytatnám. A menekültügyi eszköz életbe lépett, működik, megvárja, meghozta várt eredményeket. A politikai akadályok ellenére egy milliárd 250 millió euró került lekötésre, ebből 512 millió humanitárius segítségnyújtásra és konkrétan a humanitárius területre került elkötésre. Ez a pénzügyi eszköz valóban egy úttörő jellegű szociális védőháló képítését segítette. Ez a legnagyobb ilyen humanitárius segítségnyújtási eszköz, amely készpénzzel dolgozik. Ez a mi forrásainkból táplálkozik. 348 millió euró érkezett az SSM-ből, illetve a a török vöröskereszt is török hatóságok együttműködése nélkül nem ment volna az, hogy a menekülteket milliós nagyságrendben segítsük akiknek ugye a legnagyobb része a táborokon kívül található. A cash and voucher, tehát a készpénz és utalványrendszer azt jelenti, hogy van mit enniük, van tető a fejük felett, a családjuk feje fölött, és iskolába járathatják a gyerekeiket. Büszke vagyok arra, hogy elmondhatom, hogy az ezt hiszem nagyon költséghatékony. A pénzek több mint 85%-a a kiszolgáltatott menekültekhez kerül. Így ráadásul a menekültek méltóságát is megőrizhetjük, de a helyi gazdaság gott is segítjük, főként a kis és középvállalkozásokat. Ez a humanitárius segítségnyújtás során egy igazán új fejezet, ezért ezt a modellt megpróbáljuk minél szertágozóban alkalmazni. Törökországban több helyen is jártam, és azt láttam, hogy ez a készpénz utalványrendszer milyen jól működik, és mennyire fontos, mert így a menekültek és a helyi lakosok is közelebb kerülnek egymáshoz. In order to keep this relationship in a very good manner. Azt hiszem, hogy éppen ezért ez egy ilyen kapcsolatépítő, hírépítő szerepet is játszik. Dear colleagues, the number one humanitarian priority remains a szíriai helyzet továbbra is a legégetőbb humanitárius szempontból. Hat éve folynak már a harcok, és még mindig nem látszik a vége a polgárháborúnak. Szíriában 13 millióan szorulnak segítségre, több mint 5 millióan hagyták el, menekültek el az országban. Ahogy önök is tudják, az első számú donor a konfliktus kirobbanása óta az Európai Unió közel 9 milliárd eurónyi humanitárius fejlesztéspolitikai stabilizációs pénzt mobilizáltunk, de az iskolákat, kórházakat és a civileket folyamatosan támadják, még a humanitárius konvojokat is megtámadják, ami nemzetközi jog egyértelmű megsértése. Borzasztó példák ezek, borzasztó példái annak, hogy a humanitárius helyzet hogyan romlik napról napra Szíriában. aleppo több mint 300 ezeren több mint két hónapra el voltak zárva az élelmiszertől, a gyógyszertől és az ivóvíztől a múlt hónap során, ahogy azt már említettem, Federica Mogherinivel, a lelnök asszonyunkkal egy humanitárius kezdeményezést tettünk az ENSZ-el válvetve, karöltve a megségisítésére két célunk volt ezzel először is, hogy Aleppo-ba eljussanak a segélyek, illetve hogy a, a legbetegebb és sérültebb embereket sikerüljön evakuálni. Óriási támogatást kapott ez a kezdeményezés a parlamentben, és amit külön köszönök önöknek még egyszer, de sajnálatos módon továbbra sem tudunk eljutni a rászorultakhoz politikai nyomásgyakorlást nem adjuk fel, mindenkit arra szólítunk fel, hogy a nemzetközi humanitárius jogot tartsák tiszteletben, de sajnálatos módon mindez farahány borsó, a helyzet napról napra romlik. Éppen ezért követeljük továbbra is ugyanezt az érintetektől, és kitartunk a kezdeményezésünk mellett Federikával. Nagyon sok érintettel találkoztunk. Lavrov úrral, az orosz tisztviselőkkel, az ellenzék képviselőivel, Szírián belül, az Assad rendszer képviselőivel is, de egészen mostanáig konkrét eredményeket előfeszítésein nem hoztak. Érveink egyszerűek, roppant egyszerűek. A humanitárius segítségnyújtók hozzáférése nem azt jelenti, hogy tűzszünetet követelünk, hanem biztonsági garanciákat. Nem nagy kérés ez, mégis ez idáig nem sikerült a humanitárius konvojoknak eljutni a legrászorultabbakhoz. Átérnék Irakra, ahol szintén nagyon szomorú a helyzet. Kollektív felépésünket folytatni kell itt is, annak érdekében, hogy reagáljunk, valamit tegyünk a óriási humanitárius igényekre, akár csak Szíriában, itt is el kell mondani, hogy a régióban nem lehet addig stabilitás, amíg ez a konfliktus meg nem oldódik, be nem fejeződik. A muszuli legfrissebb fejlemények tükrében elmondhatom, hogy hónapok óta készülünk erre a napra. Az Európai Unió nevében a Kerry külügyminiszter által Washingtonban júliusban összehívott konferencián összesen 3 milliárd dollárnyi segélyt is tettek ígéretet a nemzetközi szereplők. Négyszer is jártam ott annak érdekében, hogy készen álljunk a monszuli helyzetre. Láttam, hogy pontosan mi a helyzet. A bagát táborban is jártam, Moszul mellett, láttam az előkészületeket humanitárius partner szervezeteink nagyon felkészültek voltak, készen álltak tehát a humanitárius válságra, de folyamatosan romlik a helyzet, tragédia várható sajnálatos módon egész mostanáig ez volt a helyzet. Most úgy tűnik, hogy talán sikerül elnőrzés alatt tartani a helyzetet, mégsem robban ki egy borzasztó humanitárius tragédia. Áttérnék Afrikára, a fekete kontinensre. Ugandába látogatok csütörtökön és pénteken. hogy megvizsgáljam, hogy a menekült áradattal mit kezdenek a Dél-Szudánból menekülők áradatával. Az elkeseredett menekültek áradatával mit kezdenek? 240 ezer menekült érkezett Ugandába július 1 óta az újra kirobbant harcok elől menekülve. Hogyha ez a te tendencia folytatódik, akár egy millió menekült is menekültet is be kell fogadni a Ugandának az év végéig. Azt hiszem, hogy a számuknál ékesebben én sem tudom elmondani, leírni a helyzet elkeseredettségét, hogy mekkora óriási nehézség és kihívás előtt áll Uganda. Sajnálatos módon Afrikában nagyon sok helyen ez a helyzet, ahol egyre kényesebb a helyzet, a konfliktusok folytatódnak, vagy újra kirobbannak, és így milliókat üznek el az otthonukból olyan borzasztó humanitárius válságokat hozva létre, amelyekben, amelyek iránt óriási médiafegyelem nem mutatkozik, az e, irak és a szíriai válság e, elnyomja ezeket a médiában. Fontos, hogy az érintettekkel, a menekültekkel itt is szolidaritásunkról tegyünk tanú bizonyságot, ezért is látogatok Ugandába a héten. Ezért fogok november végén Malawi-be is ellátogatni, hogy saját szememmel lássam, hogy hogyan folyik a az ennyi által érintettek megsegítése. Még egyszer mondom, nem elég ez, amit eddig tettünk, stabilizálni kell a helyzetet, stabilizációra, a, a fejlesztésre és az humanitárius segítségnyújtásra egyre több figyelmet kell szentelni, hiszen hogyha ezt nem tesszük meg, akkor ezek a menekültek világszerte nem tudnak az otthonukba hazatérni. Ilyen egyszerű ez. Tudom, hogy többek számára Az egyik legfontosabb vállalásunk az volt a globális humanitárius csúcson, hogy a száz egyéni vállalásunkat szakpolitikai, operatív és pénzügyi kérdésekben is tartjuk magunkat ezekhez. Meg elkezdtük már azonosítani annak a lehetőségét, hogy hogyan tudjuk valóban tartani a szavunkat, tartani magunkat a szavunkhoz, Persze más érintett szereplőkkel a koordinációt biztosítjuk annak érdekében, hogy a follow-up folyamatot együtt próbáljuk a WHS tekintetében elvégezzük. Több prioritás vagy vállalás ügyében már vannak eredmények, egy-két konkrét példát hadd hozzak. Mimica kollégámmal, biztos úrral keressük azok országokat, ahol melyek azok az országok, ahol ilyen kísérleti projektekkel valóban szinergiában tudunk gyorsan eredményeket elérni. Egy fejlesztés politikai által vezérelt megoldást keresünk az otthonokból előzöttek problémájára megoldást találni, hogy önfenntartóbbak válhassanak, hogy egy méltóság teljesebb életet élhessenek. Hiszen sokkoló számuk mögött valódi húsvér emberek rejtőznek, akik mindenüket hátrahagyva menekültek el a saját otthonukba. Az Európai Unió erre a válságra is megpróbál reagálni. Az éves humanitárius büdzsénk több mint kétharmadját, kétharmadát az ilyen menekült projektekre fordítjuk. A saját országuk maradó, de otthonukból elűzöttek, illetve a hagyományos értelemben vett eh, migráns menekültek megsegítésére. Ezek az emberek nem csak a humanitárius segélyszervezetek eh, számára fontosak, hanem a fejlesztés politikai szereplők számára. És ez mindig így, így volt. De az átfogó stratégia következtében ez egy szisztematikusabb megközelítésé vált. Gondolok itt például arra a három millió afgán menekültre, akik Iránban élnek már több mint három évtizede. Jártam ott két hete, láttam, hogy mit tesznek a segélynyújt segélyérző szervezetek, és hogy mennyire az oktatásra érzik a hangsúlyt. El is érkeztem a következő pontomhoz. People in times of crisis. Esők idején a legrászorultabbak a gyermekek, a kiskorúak. Securing their well-being is of paramount importance. Nagyon lényeges eh, az ő jólétük, ezért az oktatási intézkedések számomra prioritást, szinte megszállottságig fokozódó prioritást jelentenek, lehetővé téve, hogy idén több mint megnégyszereztük az erre irányuló költségvetést. 2,3 millió gyereket tudunk ezzel a költségvetéssel elérni 44 országban. Subject, this specific field, Europe. Ezen a területen az Európai Unió példájával vezető szerepet vívott ki magának. Folytatjuk ezeket az erőfeszítéseket. új értékelés alapján próbálunk tovább lépni a gyermekvédelmi és oktatási tevékenységekben. A fő következtetés, hogy már elértünk lényeges eredményeket, különösen a menekültekkel kapcsolatosan, de még van mit javítani. A következő hónapokban stratégiai megközelítéseket fogjuk továbbfejleszteni, illetve a kapcsolatokat és szinergiákat fejlesztésben dolgozó kollégáinkkal. Next point, building resilience and disaster. Következő pont eh, ellenálló képesség egy másik terület, ahol az Európai Unió előrelépést ért el. Ez az akciót tervhez kapcsolódik, ez júniusban, idén júniusban készült, a bizottság kezítette. Az ellenálló képesség azt jelenti, hogy többet tehetünk kevesebből, ez a segélyek hatékonyságát is érinti. And let me finish, finish by mentioning... Végül szerintem megemlít, végül pedig megemlíteném a Juncker elnök által említett európai szolidaritási testületet, aminek a lényeg, hogy a fiatalok átmeneti munkalehetőséget találhatnak, vagy önkéntességi lehetőséget. Erről a bizottság decemberben közöl majd tovább részleteket. Nagyon jó ez a kezdeményezés, úgy gondolom, hogy nagyon jó eszköz lesz arra, hogy javítsuk a helyzetet, és hogy lehetőséget adjunk a fiataloknak. Kedves kollégák, egy személyes megjegyzéssel szeretném zárni. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy támogathatom eh, ezeket az erőfeszítéseket ebben a beosztásban, de számítok az önök együttműködésére és az elgondolásaikra, elképzeléseikre. Itt a szakbizottságban vagy két oldalú alapon. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. And, uh, I'm sure that... Bizonyos vagyok abban, hogy uh, folytatjuk majd a jövőben is ezt a nagyon gyümölcsöző együttműködést, hiszen közös céljaink és kötelezettségeink ezek, és sokat van még mit javítani ezen a munkán, mint mindig. Köszönöm szépen, és nagyon kíváncsi vagyok az észrevételeikre, javaslataikra, és hogyha muszáj, akkor a bírálataikra is. Köszönöm szépen, biztos úr! Köszönöm ezt a részletes beszámolót, és Tudjuk, hogy nagyon nehéz körülmények között dolgoznak a terepen a munkatársai. Őrájuk kell gondolnunk leginkább. Itt vannak civil szervezetek is, ők is nagyon nehéz körülmények között dolgoznak. Először is Erika Guerrero úrat kérdezzük meg, hallgassuk meg, ő az állandó előadónk. Fél hétkor végeznünk kell. Csak néhány észrevételem van, és egy kérdésem. Először is biztos úrnak szeretnék köszönetet mondani, mert gyakran ellátogat hozzánk, és ülésen kívül is, bilaterális alapon, informális vagy formális szinten egyeztet velünk. A humanitárius kérdés benne nagyon fontos előrelépések történtek a fejlesztés területén. Az elmúlt években egyre több olyan személy van, akinek humanitárius segítségre van szüksége. Ez következő években valószínűleg ez a szám nem csökkenni fog, hanem inkább növekedni. Az Európai Unió elismerést érdemel, hiszen 35%-kal növelte az elmúlt időszakban a humanitárius segélyek mértékét, de ezért továbbra is küzdeni kell, és biztos úr beszélt arról, hogy globális szereplővé kell válnunk a humanitárius területen. Ez mit jelent? Nagyon fontos, hogy a humanitárius válság a szomszédságunkban, milyen méreteket ölt ezek a harcok, nagyon kegyetlenek és komolyak, Szíriát, Irakot említhetném, de más területeken is, a biztos úr említette Ugandát, holnap a parlament szervez egy eseményt az északi közép-amerikai háromszögről, Honduras, El Salvador, Guatemala, itt is sok probléma van, az Európai Unió részt vesz ezekben az erőfeszítésekben, de szeretne azokra összpontosítani, ahol a legsúlyosabb a válság jelen pillanatban. A biztos úrnak is ez volt mindig is a feladata az ebola válság esetén, Haiti-ben, Ecuadorban, és ezt tette. És szerintem ez a megfelelő megközelítés. Szeretnék rámutatni, hogy ebben a bizottságban Egyre inkább aggaszt minket, hogy inkább a fejlesztés, mint a humanitárius segély területén mi történik a határellenőrzésekkel. Végül pedig a kérdéseim szerint előtt gyors kérdéseim lesznek. A norvég menekült alap jelentésére hivatkoznék. Ők azt mondják, hogy nagyon fontos felkészülnünk a válságokra, még mielőtt megkezdődnek, ez a természeti katasztrófákhoz is kapcsolódik, illetve a konfliktusokhoz. Ez az unió külpolitikájában fontos kérdés, kérdéseim. Az ECO főigazgatóság, illetve Eszterenidis úr hivatala továbbra is foglalkozik az úgynevezett elfelejtett krízisekkel, a Hans Response Capacity elnevezésű költségvetési sor felhasználásával. És milyen válaszlépéseket képzelnek el annak érdekében, hogy nagyobb legyen az előrejelezhetősége az humanitárius segélyeknek. különböző válsághelyzetekben. Mm, a bizottságunk gyakran sürgette, hogy nagyobb legyen az átláthatóság, és a láthatóság a tekintetben, hogy az úgynevezett fiduciárius alapokból milyen mértékű segélyeket nyújt az Unió. Köszönöm, öten jelentkeztek, egy-két percet adok mindenkinek. Ignacio Carau, Maria Hajbog. Norbert Neuser and Heidi Ők azok, ők kérdezhetnek, vagy szólalhatnak fel, és akkor a biztos úr válaszolhat. Beatrice. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék csatlakozni az elismerő szavakhoz, biztos úr felé, hogy állandóan rendelkezésre áll, és részt vesz ebben a munkában. Úgy gondolom, hogy ugyanezt a megközelítést fogadjuk el mi is, és a hatékonyságát is nagyon tisztelem. Ahogyan Enrique Guerrero is elmondta, nagyon sajnálatos az, amit látunk a humanitárius válságok esetében, de azért emlékeztetném Közép-Amerika helyzetére, Enrique is említette ezt, és Venezuelára. Venezuela humanitárius válsággal küzd hosszú ideje, alapvető élelmiszerek, gyógyszerek, energia hiányoznak, és nagyon nagy szükségük van a segítségre, ez is olyan terület, ahol, ahova figyelmet kell fordítanunk, ahol, ahogyan már elmondtuk, még akkor is, hogyha formálisan nem kértek segítséget. Aztán még egy dologról szeretnék beszélni. Görögországban múlt héten tapasztalhattam első kézből hogy milyen helyzet a menekült táborokban Görögországban, és hogy milyen nehézségekkel találkozik a görög kormány, ezt is megismerhettem. De ami nagyon érdekes volt, az a kísérő nélküli kiskorúak helyzete. Hiszen kötelezettségünk, hogy megfelelően ellássuk ezeket a fiatalokat. Szeretném tudni, hogy a görög hatóság, hogy 400 eh, eh, fiatal rendezett papírokkal táborokban van, eh, de csak 36 van közülük, akinek van ellenőrzött célállomása, és 1700-an vannak összesen. Szeretnék a kötelezettségvállalásokról beszélni Görögország esetében, a kiskorúak vonatkozásában. Itt nem szolidaritásról van szó, hanem egy jogi, nem csak erkölcsi kötelezettségről. Köszönöm szépen. Igen, ez nagyon jó kérdés, így az elnök Ignáció Ignácio Korál. Köszönöm szépen, Linda. Üdvözlöm, biztos úr. Két perc ben néhány kérdést szeretnék feltenni először is. Széles körben ismeretes, hogy a környezethez és a természeti katasztrofához kapcsolódó válságok humanitárius válságot is okozhatnak, mint például Banglades vagy Honduras esetében. Dél-Amerika hasonló helyzetekkel közpéldául Kolumbia a félkatonai szervezeteket, nemzetközi szervezetek is finanszíroznak, és előzik a, a termelőket az földjükről. Sok haláleset történt, és nagy a szenvedés, mert a gazdasági érdekek megakadályozzák a békét az ECO mit tehet ezen probléma esetében? Az ilyen igazságtalanságokat segíthet megelőzni, és ahol lehetséges, akkor beavatkozhat a földlefoglalások ügyében. Másodszor az olasz földrengése kapcsolatosan Olaszország nem kapott semmilyen segítséget az Európai Uniótól. Biztos úr nem mondta a legutóbbi felszólalásában, hogy az Európai Unió készen áll arra, hogy Olaszországnak segítsen. Kérdésem. Ön hogyan látja, hogy jól tette Olaszország, hogy nem kért ilyen, ilyen segítséget? Maria Holdbuk. Köszönöm szépen, biztos úr, hogy eljött hozzánk, és köszönöm lelkesedését, különösen a gyermekek ügyében. Egy dolgot szeretnék csak felvetni. Azt mondta, hogy Malaviba fog utazni. Én nyártam nyáron Malaviban, és ez egy klasszikus példa. Először áradások voltak, sok ezer családot kellett kitelepíteni, és ugyanezek a családok most a kiszáradt földek miatt éheznek. Mindig csak utólag próbálunk valamicskét enyhíteni a problémákon, pedig lehetett volna előre tudni, hogy mi fog történni. A reziliens országoknak előre kéne gondolkodni. És a háborús konfliktusokat nehéz előzetesen megelőzni, de azért, ha a klímaváltozás súlyos társadalmi problémákat okoz, akkor igenis a klímaváltozás terén kell valamit tenni, és ez az folyamatos úgynevezett modern mezőgazdaság és a növekedési ideológia nem biztos, hogy Afrikában működnek. Ön is disaster risk reductionről beszél, tehát hogy a természeti katasztrófák bekövetkezésének kockázatát kéne csökkenteni. Nos, hogyan? Hát elsősorban környezeti intézkedésekkel kéne ezt megtenni Sajnos ennek kifejtésére ma nincs idő, de köszönöm, hogy legalább a koncepciót megfogalmazta. No, but Köszönöm szépen. Ah. Biztos úr, jó, hogy itt látjuk Önt. Két konkrét kérdésem lenne. Idén 35%-kal nőtt a pénzek, pénzek Elég volt ez a növekvő krízis helyzetek kezelésére, és az EU képes volt-e megfelelni kötelezettségeinek az UNICEF unhcr szemben, vagy pedig tartozunk az ENSZ-nek újra, vagy továbbra is. Harmadik kérdésem Libannal kapcsolatos Ignációval ott jártunk múlt héten, Libanonban hatalmas erőfeszítéseket tesznek a menekült helyzet kezelésére. Másfél millió menekültjük van, ebből 400 ezer gyerek, akinek iskolába kéne járnia. A fele a gyerekeknek nem járhat iskolába, a másik fele is túl zsúfolt iskolákba jár, hiányzanak az iskolák, az isko- az osztálytermek, délelőtt és délután is van tanítás, a tanárok túlóráznak. Úgy érzem, hogy Libanon megérdemelni, hiszen saját problémái is bőven vannak, hogy ebben a gondjában segítsünk neki. Ehhez úgy gondolom, az oktatási probléma mellett arról is kéne beszélni, hogy az egészségügyi helyzetét az ottani menekülteknek hogyan tudnánk már a saját érdekünkben is javítani, és a hulladék eltávolítás is nagy gond, másfél millió menekült ugyanis sok hulladékot generál. Ha asszony kap köszönöm szépen biztos úr, hogy ellátogatott hozzánk, és ilyen átfogó módon bemutatta, hogy mivel foglalkozik éppen. Két kérdésem lenne. Az egyik Mayra Hojbach kérdéséhez kapcsolódik. Nemrég találkoztam Mary Robinsonnal, aki a főtitkár eh, El klímaváltozási külön megbízatja, és eh, ő nagyon konkrétan látja azokat a természeti katasztrófákat, amelyek be fognak következni hamarosan. És szeretném tudni, hogy a bizottságnak van-e valamilyen készültségi terve a következő évekre vonatkozóan, hiszen vulnerabilitásunk folyamatosan nő. Második kérdésem, aktuálisabb, konkrétabb. Az elnyó is lehet, hogy akut kérdés, különösen Malabiban, de Moszul kapcsán. Ön is említette Moszult. A helyzet állítólag kézben van tartva, legalábbis a humanitárius válság része, de sok plegykát, másodkézből kapott információt hallunk az ISIS atrocitásaival kapcsolatban. Ugye az ISIS most utolsó csepp véréig harcol, mindenféle eszközt megenged magának. Mit lehetne tenni például az ellen, hogy elrabolnak gyerekeket családjuktól, ez nagyon emlékezte Srebrenicára is. Itt lenne az Európai Uniónak felelősség egyáltalán? Tudjuk-e, hogy mi történik? Meg tudjuk-e valamilyen módon akadályozni az ilyen típusú háborús bűncselekményeket? biztos úr, 10 percben öné a szó. Köszönöm szépen. Igyekszem minden kérdésre válaszolni. Kezdjük Erike kérdésével, akit barátomnak tudok. Ki szeretném emelni, hogy politikai álláspontom az, hogy a DG Echo humanitárius segítségnyújtását minden körülmények között fenn fogjuk tartani, és globális perspektívát alkalmazunk. A befagyott válsághelyzetekre is tekintettel. Van gazdasági, pénzügyi gondunk nekünk is, de Haiti-t sem felejtjük el, és közép Amerikát sem felejtjük el, miközben új válsággócokban takoztak ki a világban. Ez folyamatos hosszú távú feladatunk, ennek tudatában vagyunk, mi globális, humanitárius szereplőként képzeljük el az Európai Uniót. Voltak kérdései, az előreláthatóság, a kapacitások, az átláthatóság ügyében. Hát ezek minket is foglalkoztatnak az ECHO-nál. És gondolkodunk azon, hogy hogyan tudnánk lehetőségeinket kiterjeszteni, és a megelőző, előrelátó képességeinket növelni nem olyan egyszerű dolog ez, de látható, hogy mindig adódnak újabb ö, lehetőségek. Például néhány napja jártam Leidenben, Hollandiában az egyetemen, és ott van egy tanszék, amely humanitárius segítségnyújtással foglalkozik, és ezeket a tudományos eredményeket, amelyeket az ilyen tanszékek felhalmoznak, ezeket megpróbáljuk jobban alkalmazni. Köszönöm Beatrice a pozitív szavakat, a méltatást. Igen, mondtam, Közép-Amerikát sem felejtjük el. Venezuelában folytat, követjük a helyzet alakulását Nyilván vannak itt uh, politikai érzékenységek, de folyamatosan tárgyalunk a megfigyelőinkkel, és ha szükséges és lehetséges, akkor azonnali segítséget tudunk nyújtani. Tehát nem hagyjuk, hogy humanitárius válságban takozzon ki. A görög helyzetről szólva, bár erről már részben szóltam, a kísérő nélkül érkező menekült gyerekek elsődleges prioritást élveznek. Múlt héten Aténban jártam, és felavattunk egy új projektet az ilyen kísérő nélküli fiatalkorú menekültekre vonatkozóan. és további projektek állnak megfogalmazás alatt. Azt hiszem, a görög menekül gyerekek helyzetét tudjuk majd valamelyest kezelni. Most 2300 ilyen gyerek van Görögországban. Jövő év elején indul egy program. A legtöbb fiatal, akikről beszélünk, tizenéves. Ez egy amúgy is nehéz életkor, és az ilyen gyerekek sorsa talán a legtragikusabb történet, a sok tragikus történet között alapvető felelősségünk, hogy legalább őrülük gondoskodjunk. És a partnereinket mozgósítsuk. Ami a befogadó központokat illeti, főleg a görög égei tengeri szigeteken, együttműködünk a görög hatóságokkal, a DJ Home illetékes persze ebben, Avramopoulos kolléga. Nőtt az abszorpciós kapacitásunk, a helyzet azonban továbbra is nehéz. A visszafordítás, újra telepítés, áthelyezés mind-mind külön súlyos probléma, de enyhült a helyzet, de nagyon sok munkát kell még ebbe belefektetni. Kedves Ignáció barátom, politikai jellegű a kérdésed, az ugyanis, hogy hogyan lehet a humanitárius szereplőknek segíteni, a gazdasági válságok közepette, az egyenlőtlenség közepette megtalálni azokat, akik humanitárius segítségre szorulnak. Ez egy politikai kérdés, hogy ennek a hogyanna, hogy, működj, hogy működik. És nagyon nehéz e, e tekintetben a prevenció. De gyakran a humanitárius segítséggel azért lehet javítani a helyzeten. Olaszországban azt láttuk, hogy eh, nem kellett szükségállapotot hirdetni végül. Nagyon kiválóan működik az olasz civil szervezetek hálózata. Talán most itt a földregés kapcsán látszik legjobban, hogy Olaszország mennyire reziliens ilyen szempontból. és a földrengés kapcsán is folyamatosan tárgyalunk az olathatóságokkal, hogy igénylik-e az EU segítségét, azonnali segítségnyújtásra készek vagyunk, és akár új pénzek mozgósítására is, ha szükséges. Az biztos, hogy az újjáépítésben tudhat Európa segítségét nyújtani, főleg a kulturális értékek helyreállításában lehet Európának kompetenciája. Olaszországnak semmítenünk kell ezekben a nehéz pillanatokban mindenképpen. Ami az El vonatkozó kérdést illeti, erről beszélni kell valóban. Igaza van a kolléganőnek, ahogyan fogalmazott, az El Niño, a klímaváltozás újra visszatérő óriási katasztrófák há, okai, és tényleg eh, sajnos csak a jelenség szintjén kezeljük ezt. Párizsban is elhangzott, hogy elnyíló vonatkozásában is a prevencióra kell a hangsúlyt helyezni, előrelátható a ciklikus elnényó katasztrófa. Ami pedig a mezőgazdaság és a növekedés kérdését illeti afrikai országokban, a legfontosabb az, hogy az új fogalmat, a rezilienciát megvalósítsuk az afrikai mezőgazdaságok tekintetében. Malawiban konkrétan A Sahel zónában, amely a világ egyik legszegényebb övezete, ebből kéne kiindulni. Na ez kolléga kérdésére. A 35%-os forrás növekedés a humanitárius vonalon jó dolog volt, de korán sem volt elég. Hát egyébként a humanitárius témákban soha nem mondhatjuk, hogy elég a pénz. Itt végtelen mennyiségű pénzt lehetne elkölteni. Sajnos a pénz vég, végleges, ugyanakkor a válságok szaporodnak, úgyhogy mindig prioritásokat kell kijelölni. az EU-nak olyan átfogó, rugalmas megközelítést kell megfogalmaznia, amely minden körülmények között tud reagálni a politikai, társadalmi, környezeti problémákra, katasztrófákra. Azt hiszem egyébként ami a kifizetéseket, támogatásokat illeti, az EU mindent megtesz, amit tehet. Az EHO adatai itt vannak a kezemben. És hogy mondjak valami konkrét példát is, hogy mit teszünk. Nagyon intenzíven dolgozunk az UNHCR-rel az afganisztáni probléma megoldásán. A repatriáción, a visszatelepítésen. Egyre több embert kéne ö, helyzetbe hozni, hogy visszatérhessen hazájába, és ott élhessen a saját ö, hazájába annyi fel, nem? Vagy nem fel? Látni kell, hogy a DJ Echo val való együttműködésben ö, mit tehetünk, és ö, hogyan tudunk reagálni a robbanásszerűen növekedő válsághelyzetekre. Kedves barátaim, köszönöm szépen a méltató szavakat, és és az El Niño ügyében azt tudom mondani, hogy nagyon súlyos problémákat okoz gyakran az elnyinó. A megelőzés mindig jobb, mint az utólagos probléma kezelés. De hát ha nincsen infrastruktúra, nincsen kormány ö, egyes országokban, akkor Ugye hiányzik az a reziliencia, amit egyáltalán meg lehetne támogatni. Nincs mit támogatni. Tehát jártam Bagdadban, most Masszúról szólván, és nagyon nehezek a körülmények ott. Láttam, hogy partnereink nagyon intenzíven felkészültek a humanitárius helyzet kezelésére. Tehát az iraki és kurd és ENSZ képviselők mindent megtesznek, mert számítanak a moszuli menekült áradatra, hogy koordináltan ö, helyezzék el a menekülteket, az EU is megnövelte a menekült elhelyezési erőfeszítések finanszírozási összegét júliusban, és ezt a humanitárius szereplők örömmel elfogadták. Mindez idáig Arról azonban nincsen információ, hogy, hogy a Moszulból elmenekülők számossága, nagyságrendje milyen lesz. Vannak elhelyező táborok, de a helyek sem tudnak mindenre felkészülni, és nem tudjuk, hogy az ISIS is hogyan fog reagálni a felszabadító hadműveletekre, mekkora és milyen mértékű vérontást tervez. Sajnos nagyon aggasztó jelek is vannak, valóban, ahogy ön is mondta, fiatalokat rabolnak el, és őket emberi pajsként használják a iraki hadsereg előrenyomulásával szemben. Itt még sajnos nincs mit a humanitárius segítségről beszélni, mert nem is férünk hozzá ezekhez az áldozatokhoz, amíg a hadsereg hát le nem törje az ISIS ellenállást. A kurd hatóságokkal is egyeztettem Moszulban, a moszuli helyzetről Erbilben, és a katonai ö, fellépések tekintetében ö, azok, akik a tűzvonalban állnak, azoknak az evakuációját meg kellene meg kell oldani, és mondom, folyamatos kapcsolatban vagyok a helyekkel, akik mindent megtesznek, megpróbáljuk a legrosszabbat elkerülni. I think... Just one minute. Még egy percet szeretnék beszélni, ha megengedik. Που ε, ανακοινήθηκε από δύο συναδέλφους. Ε, a kollégák említették, hogy minden ilyen esetben, amikor humanitárius segítségnyújtásra szükség van, akkor a különböző fázisokat megkülönböztessük egymástól. A humanitárius segítség és a fejlesztési segítség nyilván nem ugyanaz. Ha nem sikerül konkrét irányvonalat kimutatni, felvázolni, akkor és összekeverjük a kettőt, mint ahogy haiti Haiti-ban is voltak ilyen zökkenők, akkor az nagyon hátraveti a folyamatokat. Nyilván továbbra is akarunk Haitin segíteni, de a Defco-val egyeztetünk, és át fogunk menni a fejlesztési támogatásból, a humanitárius segítségnyújtásból. Az európai projekt is most válaszút előtt áll, de találkozni fogok európai parlamenti fejlesztési szakbizottságokkal, és igyekszem megteremteni az európai összhangot. Európában a közvélemény a tagállamokban továbbra is kész a humanitárius és fejlesztési segítség nyújtásra minden ö, probléma ellenére az európai projekt ben látja a többség az egyetlen lehetséges követhető utat. Köszönöm szépen! Köszönjük biztos úr, kedves kollégák, 21-es napirendi pont kérdések, 22-es egyéb napirendi pont, 23-as, november 28-án kerül sor a következő ülésünkre. Vannak ezen kívül további ülések, workshopok, erről majd kap mindenki értesítést. Lehet, hogy szerda délután Strasbourgban Federica Mogherinivel még lesz egy ülésünk szerda délután, valószínűleg a nap végén, de ezügyben majd tájékoztatunk mindenkit. Ma este nagyon érdekes dolgok történnek majd az óceán túloldalán. Köszönöm még egyszer a tolmácsoknak a plusz 10 percet, köszönjük biztos úr, mint mindig. Most pedig eh, nincs más hátra, mint hogy mindenkinek jó estét kívánjuk.